Hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök. Kérem, csendet kérek, ugyanis szeretnénk kezdeni. Kérek, hogy csöndben maradjanak. Nagyon örülök, hogy ilyen sokan gyűltünk össze itt. Sajnálom, hogy nincsen elegendő hely Látom, hogy sokan állnak, de lehet, hogy majd egy-két hely felszabadul. Köszönjük, hogy ennyire ördöklenek ez iránt a téma iránt, és az internetes hallgatóságot is szeretettel üdvözlöm. Elnézést, hogy egy kicsit későn kezdtük, de a fogyasztó jogi irányelvvel kapcsolatban fontos ülésünk volt. A bizottság tagjainak szeretném elmondani, hogy holnap 10 órakor egy plusz napi rendi pont lesz, és pedig a fogyasztói jogokkal foglalkozó irányelvvel kapcsolatos anyagot fogjuk holnap a támogatásunkról biztosítani. Épp ezért fontos, hogy a képviselők itt legyenek holnap, tehát a bizottság tagjai. És aztán akkor a jövő héten a plenáris ülésre kerülhet Brüsszelben, hogy a végső szavazás megtörténjen. Most pedig az online szerencsejátékok a belső piacon témája kerül napirendre, és tudjuk, hogy Sáldemóde eh, asszony, aki a jelentéstevő, jelentéstevője volt ennek a saját kezdeményezésű jelentésnek. Ez a jelentés nagyon fontos volt, eh, fontos szerepet játszott abban, hogy a bizottság egy szélesebb körű tanulmányt végezzen ezzel kapcsolatban, és zöld könyv formájában jelent meg, amelyre sokan reagáltak. Épp ezért üdvözlöm a bizottság képviselőjét, aki eh, gyakran megfordult ebben a bizottságban, sok témával kapcsolatban, és most a szerencsejátékokkal kapcsolatban foglalkozik, tehát új kihívás számára ezzel a témával. Jürgen kreutzmann is üdvözöljük az ALDE frakcióból, aki a koordinátora és a jelentéstevője a második saját kezdeményezésű jelentésünk, amely megint csak a szerencsejátékokkal foglalkozik, de most az online piacon. Ez a konzultációk eredményét foglalja össze. Örülök annak, hogy szakértők is megjelentek. Jürgen megnyitja ezt a témát, bemutatja, hogy ő hogyan látja ezt, és aztán megpróbáljuk az anyák jelentéstevőket is veszorítani. Tudom, hogy Gion úrnak négy órakor dolga volt. Először a GUE képviselője fog következni. Aztán az árnyékjelentéstevők következnek, de később is lesz alkalmuk arra, hogy hozzászóljanak, hiszen nyilvánvalóan szeretnénk négy óra után nem sokkal a szakértői elemeket be is bekapcsolni ide. Most akkor Jürgen Kreutzmann kap szót, hogy felvázolja ennek a jelentésnek a háttéret. Köszönöm szépen, Malcolm. Ahogy minnyáján tudják, Európában igazából összefoltozott szőnyekhez hasonlítható a szabályozás helyzete. Németországban például tilosak az online szerencsejátékok, egyéb tagállam a Máltán, Nagy-Britanniában pedig nagyon liberális a szabályzás. Franciaországban, Olaszországban, Dániában megengedettek az online szerencsejátékok, de az engedélyezési rendszer nagyon szigorú. A vita során figyelembe kell venni az Európai Bíróság ítéleteit, és a bizottság szerződés szegéses eljárásait. Az online fogadások egész Európában hozzáférhetők, a nagy fekete piac miatt is, eh, ahol számos offshore szereplő található. A helyzet nem kielégítő, és az Európai Parlament éppen ezért Saldemóze kolléganő jelentőség, jelentéséből indul ki, és utal arra, hogy szükséges a helyzettel foglalkozni. Az Európai Bizottság is felismerte, hogy a közvélemény is érdekli a téma. Nagyon sok beadványt várunk a témához, amely a téma fontosságát is aláhúzza, de az a rengeteg érdeklődő, aki itt van, igazolja, hogy mennyire lényeges témánk. Először is a szerencsejátékok szabályzásáról szeretnék szólni. Itt a szubszidiaritást emelném ki. Tehát a tagállamok felelőssége, hogy megnyitják-e kapuikat az online szerencsejátékok előtt, vagy nem. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy nem engedi az interneten a szerencsejátékokat, akkor Európából sem lehet rákényszeríteni. Hogyha valaki engedélyezi az online játékokat, akkor a szabályzás legyen diszkriminációmentes és átlátható. Ez például azt jelenti, hogy korlátlan mértékben engedélyezni kell a részvételt. Tehát mindenki, aki a feltételeknek megfelel, kapjon engedélyt. A piacon ne legyen diszkrimináció, tehát ne írják elő, hogy például egy bizonyos országban kell, hogy legyen a szerver. Ma délután az engedélyezés két szakértője mutatja be saját rendszerét, és a piaci szabályzás rendszereibe is betekintést nyújt. Véleményem szerint utána el kellene gondolkodnunk azon, hogy a piaci szabályzás érdekében legyen -e európai keretszabályzás. Amennyiben nem, akkor bármelyik tagállam intenzívebb együttműködés segítségével próbáljon közös szabályzási alapokat létrehozni. De szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy a tagállamok még egy ilyen rendszerben is megtartják engedélyezési fennhatóságukat. Ezen kívül még fontos, hogy az engedélyezési rendszerek úgy alakuljanak, hogy ösztönzés nyújtsanak az engedély kérésére. Ezen kívül mindenképpen fel kell lépnünk a szabályzatlan fekete piac ellen. Egy másik nagyon lényeges feltétel a játékosok védelme. Védeni kell a kiskorúakat, és meg kell gátolni a bűnözés jelenlétét. Az Európai Bizottság már egy zöld könyvet is írt erről a témáról. Természetesen a jelentésemben további hozzájárulást is nyújtanék a játékszenvedély ellen. És Sáldemóza asszonynal tovább dolgozunk a témán. El kellene gondolkoznunk azon, hogy értelmes lenne-e európai minimális közös szabályokat létrehozni a játékfüggőség ellen. Számomra az online játékok és a sport összefüggése nyilvánvaló. Hiszen számos országban a legális bevételeket a sportfejlesztésére szállják. A bevételek pedig például a lósport javát szolgálják. A tagállamoknak a jövőben is a szubszidiaritás elv alapján meg kell adniuk azt a jogot, hogy az engedélyek bevételeiből a sportot megfelelő módon támogassák. Nagyon örülök az árnyék előadók véleményére, akik a többi frakció véleményét artikulálják, és nagyon hasznos volt elolvasni véleményüket. Meghívtuk Önöket, hogy minél szélesebb spektrumban mutassuk be a tagállamok gyakorlatát. Az Imkóban július 12-ig lesz kész a jelentés, július 20-a a módosítók benyújtásának határideje, és a bizottságunkban szeptember 19-én lesz a szavazás, a Strasburgi szavazás pedig az októberi plenárison. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük Jürgen Kreuzmannnak, és akkor szeretném látni, hogy melyik árnyék előadó szeretne hozzászállni. Tehát Gion úrnak mennie kell, tehát ő kap először szót. Nézzük, hogy a többiek szeretnének az első körben hozzászólni. Akkor Gion úr következik, és utána fordítva haladunk. Gion úr, Francsön. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, hogy ilyen korán el kell mennem. De a Libe bizottságban fontos szavazás következik. És nem én vagyok az egyetlen, aki lehet, hogy el kell, hogy menjen azért, hogy a frakciónkat képviseljük. Nos, a nagyszámú résztvevő azt bizonyítja, hogy ez egy olyan téma, amely élénk figyelmet igényel. Ha jól látjuk, akkor az európai lottójátékok nagyon jelentős üzleti bevételeket biztosítanak. A frakciónk számára Ugyanakkor úgy tűnik, hogy ez nem normális gazdasági tevékenység. Az Európai Bíróság ugyan ilyen véleményt fogalmazott meg, és örülök, hogy Kreutzmann kolléga a szubszidiaritás szót említette, ugyanis ezzel kapcsolatban lehet probléma. Hogyha megvizsgálom Hollandiát, akkor látjuk, hogy a szerencsés játékoknak a kezelésével van probléma. Olyan tevékenységek alakul, alakultak ki, olyan testületek által, amelyek engedéllyel szerepelnek a szerencsejáték piacon, de túlléptek az a tőlük elvárható korlátokon. Én épp ezért nem támogatom azt, hogy ez egyre szélesebb kereteket feszegessen. Nem lehet, hogy az állam egyszerűen monopóliumot alakítson ki ha csak nem nagyon világosak keretei. Tehát ezért meg kell állapítani, hogy milyen feltételeknek kell alapvetően megfelelni. Tehát a frakcióm véleménye az, hogy a szerencsejáték az nem normális gazdasági tevékenység. És a szerencsejáték szenvedély ellen harcolnunk kell, épp ezért meg kell vizsgálni a különböző gyakorlatokat a tagállamokban. Köszönöm szépen, Fax úr! Uh, thank you, Chairman. Úr. Hálás vagyok a bizottságnak, hogy ezt a zöld könyvet elkészítették. Nagyon sok tagállam eh, megsérti, eh, félresöpri eh, a belső piaci szabályokat, és nem érvényesíti a szolgáltatások nyújtásának szabadságát. Ezt nem szabad megengednünk. Jó néhány ügyet meg kell vitatnunk, a felelős szerencsejáték szervezést, illetve a sérülékeny játékosok védelmét együttműködünk, együttműködünk az Európai Szabványosítási Hivatallal, a szennel, és ez az együttműködés meg is teremtheti tulajdonképpen az elsődleges tervezetét ennek az önszabályozásnak. Nincs azonban világos stratégiánk arra, hogy ebben az iparágban milyen utat kellene követnünk, ezért szeretném, hogyha a parlament büszke lenne, és válaszokat adna azokra nehéz kérdésekre, amelyeket a bizottság szeretne elkerülni, legalábbis ez a benyomás. Remélem, hogy Kreitzmann úr és a többi árnyékentéstevő társam bátor lesz, és világosan megfogalmazza üzenetként a bizottság felé, hogy az egységes belső piacot magunk támogatnunk kell, fel kell karolnunk, és nagyon fontos, hiszen nagyon fontos többek között adóbevételt is jelent ez a tagállamok számára. Elnök, köszönöm szépen. A következő felszólaló Abula asszony. I did not, I thought the other... Elnézést, azt hittem, hogy a többi frakciónak kellene belőttem szólni. Igazából semmit sem fűznék hozzá. Ehhez kíváncsi vagyok a meghallgatásra, pontosan figyelek majd arra, hogy mit hallunk. Szerintem nem változott semmi a Sáldemóze asszonya kidolgozott álláspontunk óta, de azért várom, a meglepetés lehet, hogy lesz. Nos, majd el is mondja nekünk saját maga, hogy mit gondol mindenről. Undergrund heller ikke, at der er rigtig meget ændret siden øh, vi... Øh... Nagyon sok minden történt azóta, amit a 2009 márciusában szavaztunk a véleményről. Az S és D frakció nevében én is azt támogatom, amit a előadó mond, a tagállamok döntsenek a szubszidiaritás alapján, hogy hogyan bánnak az online játékokkal. Azonban mindenképpen szeretnénk védeni a fogyasztókat, a játékosokat, a kiskorúakat és a felnőtteket is, akik sebezhetőek. Erre mindenképpen szükség van. Ezen kívül még azt is gondolom, hogy el kellene gondolkoznunk azon, hogy hogyan tudnánk a tagállamok együttműködését erősíteni. Úgy, hogy valamit tehessünk a nem engedélyezett online szerencsejátékok ellen. Nagyon érdekelne, hogy milyen véleményük van, de Szerintem nagyon fontos az, hogy a tagállamok döntsék el, hogy milyen keretekben szeretnék szabályozni az online szerencsejátékok. Természetesen jó, ha együttműködnek a tagállamok, abból a célból, hogy védjék a játékosokat, védjék a fogyasztókat. Azonban eh, amikor a játékról lesz szó, az egy olyan dolog, amely nagyon sok embert érdekel. Hát látjuk, hogy milyen sokan vannak jelen ezen a meghallgatáson. De most nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit hallunk majd. Köszönöm szépen. Végül az utolsó jelentéstevő Abed úr. Utolsó elnyitentéstevő Abed úr következik. Oui, merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom a jelentéstevő által egy egymondoktakhoz és Sáldemoza asszony hozzászólásához is. Szerintem is örülni kell annak a ténynek, hogy az Európai Bizottság újra foglalkozik ezzel a témával egy olyan légkörben, amely lehetővé teszi, hogy hatékonyan dolgozzunk együtt. Ez az első dolog. A második dolog az, hogy mindenki ismeri a, a játékoknak a piacát, amely más, mint a többi piac, és ne, nem olyan szolgáltatás, mint ami többi. Épp ezért fontos, hogy európai hozzáadott e, európai értéket adjunk. E, Sárdemoze asszony beszélt a fogyasztók, a kiskorúaknak a védelméről, és az európai hozzáadott érték az lenne, hogy az emberek fedhetetlenségét biztosítanánk. Említette a sportokat, és itt is előre kell lépnünk. Tehát Fontos, hogy legyenek e, elvek, amelyekre alapozunk ezt. Először a szubszidiáris e, elve. Tehát ne csak defenzív álláspontunk legyen, hanem olyan közös normákat találjunk, technikai, pragmatikus és a többi, amelyeken e, előre léphetünk azért, hogyha egy legális, vonzó ajánlat lesz, hiszen ezzel is harcolunk az illegális ajánlatok ellen, az lehetővé teszi, hogy együttműködjenek a tagállamok, és a bevált gyakorlatokat elfogadják. A másik a kölcsönös elismerésnek az elve. Ebben az ágazatban is fontos ez, azért, hogy a szubszidiaritás elvét tiszteletben tarthassuk. Három, az európai bizottságtól meg lehet kérni, hogy a tagállamokban nyissanak, és pedig olyan üzemeltetőkkel kapcsolatban, amelyek offshore ajánlatokat is tesznek. Tehát itt el kell gondolkodni a belső piac vonzatairól. Tehát tartsuk tiszteletben a szubszidiaritás jelét, e, a kölcsönös elismerés e, ugye nincsen egyelőre alkalmazva, és aztán e, tegyük lehetővé, hogy a tisztességes megtérülés elve is érvényesüljön tehát, hogy a különböző sporttevékenységek is megélhessenek. És aztán közös normákat kialakítani azért, hogy a szerencsejátékokban résztvevők azok az európai piacot létrehozzák, ahol tisztességes feltételek vannak. Köszönöm. Good. Well, thank you. Remek, köszönöm szépen mindenkinek, azt hiszem, hogy ez nagyon sokat segíthet. E, tulajdonképpen megalapoztuk a meghallgatást. E, aki bennünket hallgat, és aki itt van teremben, az látja, hogy kik a, azok a központi szereplők, akik a jelentéstevővel együtt dolgoznak ezen a dosszién. Lépjünk tovább a különleges vendégeink következnek. Nagyon meleg szívem üdvözlöm Önöket, igazi sztárok jelentek meg tulajdonképpen e, ezen a szakterületen belül maradva. Szeretném, hogyha megnéznénk, hogy a szerencséjáték piacot hogyan lehetne az Európai Unión belül e, szabályozni. Aztán e, megvitatnánk azt is, hogy egy, hogy milyen kockázatai vannak, és milyen, hasz, milyen haszna van az online szerencséjáték szervezésnek és ennek szabályozásának. Ebben a vitában részt vesznek maguk a szabályozók, és részt vesznek az a piaci szereplők is. Örülök, hogy sokan itt vannak olyanok is, akik a szerencsejátékok, a szerencsejáték függőség szociális vonatkozásaival is foglalkoznak olyan vonatkozások ezek, amelyek különlegesé teszik a szerencsejátékot, Más terület ez, mint az összes többi szolgáltatás, más problémákkal, mint hogy nagyon kiváló felszólalóink vannak. Kénytelen vagyok nagyon keményen tartani a felszólalási idéket. A kollégám stopperrel fogja mérni, hogy ki meddig beszél, és hogyha lejárt az idejük, akkor kénytelen leszek lesújtani kalapácsommal zörögni fogok, és mindenféle zajokat keltek majd. Mindenki kapott egy-egy dossziét, eh, amelyben prezentációk vannak kinyomtatva, eh, elméletileg azok is, amelyeket a képernyőn láthatnak. Eh, ez segíteni fog. Kezdjük meg az első ülésszakot, amelyet Lori Kopen úr fog vezetni. Ő a szerencsejáték szabályozásának való megfelelés területén dolgozik, nagyon sok munkát publikált, 10 percben fog felszólalni. Őt Philip Fleming fogja követni, aki a Fleming and Partners egyik vezető tanácsadója. Számos Európai Uniós szolgáltatási szabályjal kapcsolatosan fog némi információt megosztatni velünk egyúttal kutatója is, tudósa is a területnek. Utána, tehát akkor megadom a szót. Köszönöm szépen, van néhány diám, amelyet ki tudnánk vetíteni, jó lenne, de egyébként mindenkinek megvan papíron a dossziéjában. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és bizonyos információt megoszthatok önök, önökkel. Az a szervezet, amelyel együttműködöm, az én már négy éve dolgozik, megpróbálunk komoly hátteret teremteni a jelenlegi zöld könyv hátterébe alapjaként, hogy néz ki, hogy nézhet ki a jövőben a szabályozás. Nem szeretnék egyetlen egy szabályozási modell mellett sem síkra szállni, de szeretnék arról beszélni, hogy milyen megbízható adataink vannak. Ha megnézzük a következő diát, akkor azt látjuk, hogy eredetileg eh, azt látjuk, hogy nagyon sok tagállamban van valamiféle szabályozás a szerencsejáték, online szerencsejáték terén, és csak néhány eh, országban, amely konkrétan tiltja eh, a szerencsejátékot, online szerencsejátékot. Hogyha átmentnék a következő diára, itt a zöld területet jobban részleteztük. Itt látható, hogy az európai szabályozott szab, ö, piacok között ö, vannak monopólium ö, jellegű szabályozások, vannak helyi engedély követelmények, és van, van teljesen nyitott piac bizonyos országokban. A zöld könyv olyan időben jelenik meg, amikor a tagállami szinten óriási az aktivitás ezen a területen. Itt azokat a tagállamokat látjuk, ahol valamiféle munka folyik az online szerencsejátékok szabályozása terén. Spanyolország a múlt hónapban fogadott el szabályokat, Dánia most vezet be egy engedélyeztetési eljárást valamikor az idén, Finnország jövő évtől fogja törvénybe foglalni a monopóliumait, Németországnak pedig valószínűleg át kell majd alakítani a saját szabályzását. Jelen pillanatban mereven tiltanak minden online szerencsejátékod. játékod Olaszországot is idevehettük volna, amely idén bővíti a készpénzalapú pókert és a kaszinójátékokat a szerencsejátékok portfóliójában. Ugye szabályozott, engedélyezett szerencsejátékokról van szó. A térkép jó mutatja, hogy mennyire dinamikus ez az ágazat. Ez az, ez az a terület, amiről a zöld könyv megjelent. A következő dia arról beszél, hogy pontosan melyek a termékek. Hiszen minden a legfontosabb engedélyezett termék az a sportfogadás. Ezt követi a póker. És a tagállamok szintjén nagyon sok a változás minden esetre abban, hogy milyen fajta termékek népszerűek és melyek nyernek teret. A következő dián azt fogalmazok meg, hogy milyen rendelkezésre álló szabályozási adatok vannak, mit tudunk a piacról. Úgy gondolom, hogy a zöld könyv, amely besléseket is tartalmazott, nagyon sokat megfogalmaz, amikor azt mondja az első lábizetében, hogy korlátozott az adatok mennyisége, csak egy-két tagállam van, ahol eh, havonta jelennek meg adatok eh, eh, a a online szerencsejátékok volumenéről. Ezért meglehetősen fószerű az, amit tudunk tényszerűen adatokról. Kutatók, kereskedelmi szereplők és más részevők rendelkeznek több-kevesebb adattal szórványosan. Ha megnézzük a rendelkezésre álló adatokat viszont, akkor azt látjuk, hogy, hogy az AMS, az olaszországi AMS által kiadott eh, havi adatok eh, azok, amelyek legjobban képet adnak egy részterületről. Ezen, az, ezen a dián látható, hogy az ügyességi játékok, például a, a, a többfordulós pókerjátszmák azok, amelyek sokat fejlődtek, Olaszországban a kaszinó jellegű játékok és a pénz alapú póker is fontossá vált az utóbbi időben. Emiatt fontos adatok állnak rendelkezésre a szabályozás számára. A szolgáltatókat is, számukra is fontos adatok ezek, hiszen itt tudják eldönteni, hogy belépjenek a piacra, vagy ne a következő dia azt mutatja, hogy Olaszországban meglehetősen sokféle adat áll rendelkezésre. Itt például az aktív játékos a kontókat tartalmazza, a, az adat hány regisztrált játékos van különböző időpontokban. A következő dián azt látjuk, hogy Franciaországban is egyre több az adat, ami rendelkezésünkre áll. Ez itt tulajdonképpen egy pillanatkép arról, hogy éppen milyen fajta szerencsejátékokat űznek online engedélyezett módon Franciaországban. Ha megnézzük a sportfogadási adatokat, azt látjuk, hogy eh, eh, világos eh, képet kaphatunk a piacról. Ezek nagyon hasznos, fontosak a piac fölmérése szempontjából. Ha a következő diára rátérhetünk, akkor felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet az Európai Unió online piacának a többi részével. Nos, nincs minden országban adatunk. Van, ahol némi bepillantásunk van, például a spanyol szürke piac méretét fölmérte a spanyol kormányzat nagyjából, Máshol az adatok nem egyértelműen ugyanazt fedik, mint egy, egy másik országban, tehát nehezen összehasonlíthatóak. Nehéz így megítélni a szerencséjáték piacok méretét a különböző tagállamokban. Vannak azonban további adatok, ez, az, ez a regisztrált cégeknek az adatai, itt piacfelmérő és termékfelmérő tevékenységek folynak. 250 milliós nettó szerencséjáték bevételről beszélnek Spanyolországban például. Úgyhogy lassan-lassan valamiféle képet tudunk formálódni magunk számára arról, hogy az Európai Unióban milyen a szerencse, az online szerencsejáték piac képe. De ha rátérnék az eladásom címére, hogy mit is lehet mondani konkrétan erről a piacról, hogy néz ki most a piac. E, nos, tulajdonképpen olyan piacok soráról van szó, amelyek e, a szabályozás előtti állapotból a szabályozás utáni állapotban lépnek át lassan, vagy akár dinamikusan, de az egész kép rendkívül szorványos, rendkívül töredezett, az különböző országban más a helyzet. Nagyon sok vita folyik Európában például az adópolitikával kapcsolatban. Ezek közül gyakran azt látjuk, hogy Franciaországban például a forgalmi adó miatt a legális játékosok egy része visszatér a fekete piaci szerencsejátékokhoz, mert egyszerűen olcsóbb játszaniuk. Nagy különbségek vannak Olaszország, Belgium és Dánia mögött. Franciaország, Németország a másik kategória. Egy biztos, hogyha nincsenek eh, megbízható adataink, akkor nehéz a kérdésekre eh, bizonyítékkal alátámasztott eh, válaszokat adni. Lehet, hogy nagyon lehet, hogy nagyon merész voltam, amikor a mellettem ülő kolléga intézményének az adatét idéztem, de hát, hogyha valamit elrontottam, akkor megpontosít. Elnök, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon inform- sok információnk van, mindenki kapott a diából példányt, és úgy gondolom, hogy a megbízható adatok iránti sürgető hozzáállása teljesen jogos. Jó, hogy sok adatunk van, például a francia szabályozótól. Erről az elnök, a francia elnök majd beszélni fog hamarosan minden esetre úgy gondolom, hogy ez az adat mindenkinek segíteni fog. Köszönöm szépen. Megadom a szót Lemich úrnak 10 percben. Thank you, Mr. Chairman. I'm really pleased uh, to, have the opportunity. Örülök, uh, hogy megkapom a szót, és hogy szólhatok erről uh, a kiváló látogatókkal ellátott témáról. A Lőveni Egyetem ugyanerre kért meg, de három órát kaptam a Lőveni Egyetemen, most pedig 10 percet kaptam, tehát a nagy mélységben nem tudom a dolgot elmondani. Most akkor áttérek a következő diára. Megpróbálok ebben a prezentációban olyan témákról szólni, amely véleményem szerint a kölcsönös elismerés alapján állt. Tehát azzal szeretnék foglalkozni, hogy mennyire szükséges a határokon átnyúló szabályozás, mi a tagállamok politikája, hogyan engedélyeznek, végül pedig a sport események megszervezésének szellemi tulajdoni vonulataira térnék rá. Pillanatnyilag a bírósági gyakorlat nem alakult ki. Számos olyan eset van, amelyről 94 óta döntött a bíróság, azonban nagyon sok eset még mindig függőben van. Vannak például olasz esetek, ebben a hónapban egy francia esetről dönt majd a bíróság, és a főtanácsnok jövő hónapban egy osztrák esetről dönt, és a tagállamot is értesítették már erről. Szeretném elmondani, hogy a bíróságon még nem értünk a vita végére. Az első megjegyzésem az, hogy évek óta fennáll az a kérdés, hogy a szerencsejáték szektorban a kölcsönös elismerés elve érvényesülhet-e. Ami azt jelenti, hogyha egy bizonyos szervező egy tagállamban dolgozik, akkor a másikba is elmehet. A Finn Lara eset alapján döntött úgy a bíróság, hogy a tagállamok egy másik államtól függetlenül saját maguk döntik el, hogy eh, hogyan szabályozzák a szerencsejátékok online megjelenését. Nagyon fontos döntés született eh, ebben az esetben a Liga Portugéza, a portugál labdarúgó liga esetében volt egy olyan eset, amely ben úgy döntött a bíróság, hogyha egy tagállamban egy szolgáltató felkínálja a szolgáltatását, akkor egy másik tagállamban ez nem feltétlenül legális. És így minden tagállamban külön kellene szabályozni, hogy egy bizonyos szolgáltató hol kínálja fel a szolgáltatásait. Itt számos egyéb eset is felmerült, és a bíróság pedig úgy döntött, hogy explicit módon kijelentette, hogy az érintett tagállam illetékes. Tehát ez a kérdés véleményem szerint már eldőlt. Egy másik nagyon fontos szempont, amely a szubszidiaritás elvével függ össze az, hogy az 1994-es első esettől fogva a bíróság úgy gondolta, hogy különleges jellegű dologról van szó a szerencsejáték esetében, és így az államoknak pedig joga eldönteni, hogy milyen utat választanak. Jogilag arról van szó, hogy az állam, illetve minden egyes tagállam megkapja a teljes kompetenciát a szerencséjátékok szabályzásának tenkítetében. Tehát számos eseten alapul a tagállamok döntése, a tagállam dönt, hogy milyen fogyasztóvédelmet vezet be, hogy megengedik-e, vagy nem engedik az online szerencséjátékokat, ha megengedik, akkor milyen alapon, milyen szabályzással, és hogy milyen szankciókat foganatosítanak a nem engedélyezett szolgáltatók ellen. Az államok egyéni kompetenciája ahhoz vezetett, hogy a bíróság úgy döntött, hogy a monopolisztikus megközelítés jobb, mint az egymással versenyző engedélyezési rendszer. Hiszen a monopolisztikus rendszerek lehetségesek tagállami szinten és a bíróság véleménye szerint ez jobb, mint hogyha magánszolgáltatók versenyeznek egy, magánya, egy magánpiacon. A bíróság nem mondja ki, hogy más rendszerek nem lehetségesek, nem engedélyezettek, azonban egy bizonyos preferenciát azonban mindenképpen kifejezésre juttat. Az online szerencsejáték itt néhány esetre visszavezethető, mint a Plakánika esete, és említettem már a Liga Portugészt, a Common Media és egyéb eseteket is említhetnék konkrétabb témákban. A bíróság úgy gondolta, hogy az online szerencsejátékok esetében a csalás esélye nagyobb, mint a hagyományos szerencsejátékok esetében, és négy indokot is megnevezett saját érvelése alapján, és a bíróság döntése pedig a VTO tárgyalásokon is felmerült, amikor az Antigvából felkínált szolgáltatások témája előkerült. Tehát itt könnyű a hozzáférés, nincsen kapcsolat a szolgáltató és a fogyasztó között, a nemzetközi paletta nagyon tág, és a játékos pedig elszigetelt. Ezek voltak a bíróság fő érvei. A tagállamok az egyoldalú korlátozó szabályaikat kiterjeszthetik olyan játékokra, amelyeknek határokon átnyúló karaktere is lehet. Most áttérek a mondandom lényegére, és tavaly a bizottság is kifejezésre juttatta ezt, tehát itt a kölcsönös elismerés nem téma, hanem eh, itt a restriktív, a korlátozó szerencsejáték politika a bizottság alapvető álláspontja. Ez azt jelenti, hogy szisztematikusan, konzisztens módon korlátozni kell az online szerencséjáték lehetőségeket. Azonban néhány tagállamban ez zavarokat okozott. Gondoljunk például a plakánika esetre, amikor a bíróság hozzáfűzte a döntéséhez azt, ami a Landbrux esetben is megvolt, tehát legyen egy korlátozó politika, de bizonyos esetekben ezt még szigorúbban lehet tenni, amennyiben a bűnözés elleni fellépésről van szükség. Így a monopolisztikus eszközökkel történő korlátozó politika bizonyos esetekben szigorúbb is lehet. Másrészt a bíróság pedig eléggé világosan döntött, az egyik legújabb döntésében még korlátozóbb volt, amikor a reklámról volt szó. Úgy döntött, hogy a reklámot pedig az abszolút szükséges mértékre kell szorítani. Bizonyos reklámformák pedig nem engedélyezendők, amennyiben a szolgáltatónak bizonyos területen monopól helyzete van. Itt két példát is említett a bíróság de a reklám jó eseteket, illetve jó célokat is megcélozhat. Azonban, hogyha nem ez áll fenn, akkor a reklám betiltásra is kerülhet. A bíróság kihangsúlyozta, hogy különböző modellek létezhetnek a tagállamokban, nem szükséges monopóliumot fenntartani a szerencsejátékok legkevésbé veszélyes formái számára. az engedélyez, engedélyezek allokációja. Itt a leglényegesebb az, hogy ne legyen diszkrimináció, átlátható legyen a rendszer. Különbséget kell tenni a magán szolgáltató és a közszolgáltató között. Nyilvánvaló, hogy korlátozó intézkedéseknek időbeli korlátai lehetnek, most pedig a, az utolsó témámra térnék át. Ezek eh, a szerző jogok, a szellemi tulajdonjogok, például egy sportesemény szervezője már több esetről tárgyalt a bíróság, például az adatbázis irányelv kapcsán. Az utolsó diámhoz érkeztem, és szeretném elmondani, hogy a bíróság számos tekintetben segített, azonban még mindig jogbizonytalanság marad bizonyos tekintetben. Köszönöm. Nos, eh, akartam körbemutatni, hogy eh, milyen sikeres volt ez az előadás, 10 perc alatt az összes bírósági határozatot végigsorolni, csak sajnos be van kötve a kezem, és ezért nem sikerült ezt megtennem. Nos, akkor most 10 perc van a kérdésekre és a hozzászólásokra. És ezeket a neveken kívül bár, bárki esett, Vitána úr először. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni az előadóknak, a kiváló előadóknak és a kollégáknak is, az árnyék előadóknak is, hogy ezt a nagyon érdekes vitát elindították, és köszönjük a dokumentumokat is. Szeretném felhívni a figyelmet a bizottság eh, zöld könyvére, amely alapján azt látjuk, hogy 85%-a az online szerencsejátékoknak engedély nélkül történik ez a 85 százalék, ez nagyon ijesztő. Tehát ez azt jelenti, hogy a határokon átnyúló piac illegális módon ö, szabályozatlanul létezik. Ez a, nyilvánvalóan az engedélyen rendelkező szerencsejátékoknak a kárára létezik. Épp ezért pontosan kell meghatároznunk, hogy mit is értünk illegális szerencsejátékok e, és a szabályos e, szabályozott legális szerencsejátékok között. Sáldemo asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy garantálnunk kell a szubszidaritás elvének a tiszteletben tartását. Ugyanakkor vannak közös értékek és elvek is, amelyeket európai szinten határokon átnyúlva kell alkalmazni. Tehát, ha tiszteletben tartjuk a szubszidiaritás elvét, akkor olyan lényeges kérdések is felmerülnek, mint a, a szerencsejátékok törvényes vagy törvénytelen módja. Világos európai törvényekre van ehhez szükség. Jürgen Kreisman a jelentést. Ja, érdekelne, hiszen eh, az Európai Bíróság gyakorlatára támaszkodott, érdekelne, hogy milyen lehetőségeket lát. Pitella úr eh, is azt mondta, hogy eh, a fekete piac, a szürke piac miatt erősebb szabályzásra lenne szükség. Tehát, hogyha nincsen közös alapunk, akkor nem is tudunk fellépni közösen. Milyen esélyeket lát? Egy dolog világos. A tagállamok a szubszidiaritás alapján fenntartatják a monopóliumot, nem akadályozhatjuk meg őket. Azonban milyen lehetőségeket lát emellett? Az első felszólaló azt mondta, hogy nagyon sok minden mozog a térképen. Vannak olyan engedélyezési lehetőségek, hogy ezek alapján lehetséges lenne belső piacot létrehozni azon tagállamok számára, amelyek akarnak szabályzott online szerencsejátékokat. Uh, Köszönöm szépen. Szeretném megkérdezni az utolsó előadótól, uh, Fleming úrtól, aki azt mondta, hogy politikai uh, megoldásnak kell a jogbiztonságot nyújtania. Milyen fajta politikai megoldásra gondol itt? Tehát vannak ezzel kapcsolatban javaslatai. Más hozzászólás? Gebhardt asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is az engedélyek témájára, európai piac témájára térnék ki. Tudja, hogy amikor a szolgáltatási irányelvről beszéltünk, akkor a bizottság szerencsejátékokat is kereskedelmi szolgáltatásnak vette. Mi parlamentként ezt kivettük, hiszen azt mondtuk, hogy nem szokványos szolgáltatásokról van szó a szerencsejátékok esetében. De már akkor is kijelentettük, legalábbis én kijelentettem akkor is, hogy ha a szolgáltatási irányelvből kiveszük a szerencsejátékokat, akkor ez ne akadályozom meg minket abban, hogy ne keressünk európai választ a problémákra, hiszen főleg az a szerencsejátékok alapján számos probléma merül fel. Ezek nem ismernek határokat, óriási a fekete piac, az interneten pedig bárhol hozzá lehet férni a szerencsejátékokhoz, azokban az országokban is, ahol tilos. Közös megközelítésre van szükségünk. Kérdésem pedig az, hogy hogyan valósíthatnánk ezt meg úgy, hogy természetesen tiszteletben tartjuk a szubszidiaritás elvét, ez nagyon fontos kérdés, másrészt pedig hogyan tudjuk védeni a polgárokat, hogyan tudjuk megvédeni őket a szervezet bűnözéstől. Valaki más? Én is szeretnék tenni egy megjegyzést. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről a kollégák is beszéltek. A kölcsönös elismeréssel kapcsolatban azt mondta, hogy a bíróság e, azt mondta, hogy ha egy törvényes üzemeltető egy másik tagállamban is ajánlja a szerencsejátékot, akkor nincs arra e, garancia, hogy a, e, a fogyasztókat megvédik, ugyanis a fedhetetlensége az üzemeltetőnek nem bizonyítható. Nos, tehát hogy lehetne a szabályokat következtetesen alkalmazni? Nyilvánvalóan erre az Európai Bizottságnak kellene gondolnia, és lehet, hogy ilyen módon fognak alakulni a dolgok. Lehet, hogy ez nem nagyon gyakorlatias megoldás, a gyakorlatban nem könnyű megoldás, de lehet, hogy ennek kell következnie. Van-e még más megjegyzés? Akkor először Korpi úr, és aztán Fleming urak kapcsol, kapnak szót, hogy választ adjanak. Just responding to those, um, some of those points. Köszönöm. A definíciókra vonatkozó felvetés nagyon jó. 85 százalék eh, a nem regisztrált eh, weboldalak száma. Eh, konkrét adataink nincsenek, de e, ezt érezzük. Ezen kívül nehéz definiálni, hogy mi is, mit is jelent az, hogy érvényes szerencséjáték szervezői engedély az online viszonyok között azt látjuk a szabályok betartása terén, hogy amikor a tagállamok szabályozzák az ügyet, akkor nem akarják felfedezni újra a spanyol viaszt, hanem szövetségeket kötnek. Azaz Dánia például egyeztetett egy offshore jogterülettel, Franciaország és Olaszország ugyancsak két adó megállapodást írnak alá a következő egy-két hónapon belül, ha jól tudjuk. Nem szabályozási szempontból merülnek föl a, a technikai problémák. A kereskedelmi szempontból is azt látjuk, hogy szükség van valamiféle szövetségkötésre, például a kis tagállamok esetében, mint például pont Dánia, ahol kevés a játékos, eh, ahhoz, hogy vonzó, szabályozott kínálat álljon rendelkezésre, sok munkát kell végezni. Ezek a fajta kérdések azok, amelyekkel a szabályozott piacoknak, mint például Olaszország, nem kellett foglalkozniuk mostanában. De egyre több az együttműködés, úgy gondolom, hogy főleg Eh, praktikai, praktikus szempontból, gyakorlati szempontból eh, és ezeknek az eredményét majd figyelemmel tudjuk követni. Úgy gondolom, hogy a kölcsönös elismerés és a kapcsolatos felvetés ugyanis eh, fontos, sok a vita az európai szabályozók között, az online szerencsejáték terén, de úgy gondolom, hogy eh, a szabályozók is képesek lehetnek arra, hogy, eh, hogy eh, megtalálják a saját megoldásaikat házon belül. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ön hozzászólása azt jelenti, hogy a parlamentnek kell ezt a lépést megtenni, amit javasolt, nem nekem. Nos, hadd a, a, hadd említsem, hogy a bíróság milyen határozatot hozott az egyik ügyben, ez pedig, hogy minden tagállam megkérheti üzemeltetőket, hogy engedélyen rendelkezzen, amelyet az illetékes hatóságok bocsátottak ki, függetlenül attól, hogy egy másik tagállamban már kapott-e ilyen engedélyt, amely akadályként jelentkezhet. Tehát a bíróság nyilván, világosan kifejtette, hogy a szerencsejátékok jellege miatt E, ezek nem normális gazdasági tevékenységeket. E, és már egy másik ügyben e, is ez előfordult, és hogy ezért aztán a bíróság hatáskörébe tartozik-e. Nos, ez egy különleges jellegű tevékenység, amelyre nem lehet a szerződés minden szabályát alkalmazni ez egy másik módja annak, hogy a bíróság azt mondta volna, hogy a versenyszabályokat nem könnyű alkalmazni. Nos, vannak gazdasági különbségek a tagállamok között, ez gazdagítja Európát, de mivel annyira különbözőek, azt jelenti, hogy a tagállamok különböző módon szabályozhatják a szerencsejáték piacot. És láthatjuk, hogy Finnországban és Olaszországban és Görögországban egészen másként történik ennek a szabályozása ezt a tagállamok választására alkalmaz, alapozzák. A 99-es bírósági határozat alapján azt hallhattuk, hogy a tagállamok dönthetnek a játékok típusáról, mennyiségéről, amelyet a saját tagállamokban engedélyeznek. Nos, ez azt jelenti, hogy Európában minden lehetséges, de a demokratikus intézmények döntenek róluk, és ezért a tagállamok, a bizottság és a parlament és az összes intézmény kell, hogy akar-e egy egységes összeurópai engedélyezési rendszert én azt vizsgáltam meg, hogy a tagállamok mit mondtak a bíróságnál, és hogy mi történik a tanácsnál, és ez azt mutatja, hogy messze vagyunk még ettől a megoldástól. Amikor azt mondom, hogy a politikai megoldás szükséges, akkor szerintem nem álmodozhatunk arról, hogy lesz egy egységes európai szerencsejáték piac, még akkor is, hogyha ezt a különböző körülményekhez alkalmaznánk. Tehát a politikai tag, a megoldás azért szükséges, mert a különböző tagállamokban még nagyon sok bírósági ügy van, amely instabilitást okoz. Tehát ezért kell a politikai döntés. A bíróság már a jelenlegi európai jogszabályok alapján is megmondta, hogy a, a szerződésnek a szabályai körül alapján eddig mehetünk el, és a jogalkotónak kell eldöntenie, hogy hova akarunk menni, milyen irányba. Nos, tehát a szubszidiáltás elve szükséges. Ez nem azt jelenti, hogy az e, intézmények nem cselekedhetnek, hanem olyan megoldás kell, ahol a tagállamok döntenek a saját környezetükről, de további eh, szabályok, itt például a, a sportok fethetetlensége, a reklámozás, stb., eh, és a harc a, a szenvedélybetegségek ellen eh, ne jelentse azt, hogy egyik tagállamban kizárhatják a játékból ezt a személyt, a szenvedélybeteget, de egy másikban játszhat. Tehát ilyen fajta szabályokra van szükség európai szinten. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen mindkettőjüknek, úgy gondolom, hogy, hogy mind a ketten mondták, ezek valóban a problémák lényegét jelentik, a probléma góc, gócpontjai, eh, és a bizottsági vélemény is ezekről beszél. Azonban szükségünk van arra is, hogy a különböző eh, problémákat egymásra rétegezzük, hogy tudnak a, a eh, szabályozók működni, illetve hogyan tudjuk kezelni a társadalmi és fogyasztóvédelmi aspektusokat. A következő két ülésszakban erről beszélünk. Négy felszólaló következik most, 5 perc per fő, és ezt órával fogjuk mérni. Jean-François Billot, aki az Erzsel elnöke, korábbi statisztikákat már hallottatok tőle. A másik felszólaló dr. Henrike Franz lesz, aki 106 eh, eh, eh, területén működik ebben a szövetségi államban és a szabályozás területén dolgozik. Peter Reynolds úr a Táv Szerencsejátékok Szövetségének képviselője, Félix Stikler úr pedig az Európai eh, Lottók Szövetségének elnöke, egyébként az osztrák lottót eh, képviseli. Nagy öröm, hogy mind a négyen megjelentek, és Pilot úrral kezdjük 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Gyorsan tartom az eleáldásomat, hogy meghozzam a mérleget az online szerencsejátékokkal kapcsolatban Franciaországban. A Franciaország 2010 májusában hozott törvényt ezzel kapcsolatban. Két megállapításra alapul ez, azért, hogyha nincsen erős állami szabályozás, akkor nem lehet önszabályozás is. harcolni kell a szenvedélybetegséget, védni kell a kiskorúakat, a pénzmosás ellen kell harcolni, a fethetés, fedhetetlenséggel, a szervezetjártásokkal kapcsolatban, és végül pedig védni kell a a leányvállalatoknak az e, egyensúlyát. Hogyha ez nem történik meg, akkor nagyon, font, nagyon jelentős kockázatok vannak, eltűnnek a különböző leányvállalatok, és működésük nem megbízható. Aztán a szerencsejátékoknak a jellegzetessége az azt mutatja, hogy a mennyiségi szabályozás uralkodik. Hogyha erős az a kereslet, és hogyha csak monopólium elvét alkalmazzuk ezzel kapcsolatban, akkor nyilvánvalóan az illegális kínálat megjelenik, és ezt nehéz, ezzel nehéz harcolni az interneten. Hogyha a monopólium kielégíti ezt a az igényt, akkor az Európai Bíróságnál végződik az ügy, mert ezek az illegalitásban működnek. Nos, Franciaország három esetben engedi a szerencsejátékokat online, ez pedig, hogyha szakértelemmel rendelkeznek a játékok, ez, és a, ilyen a póker és a többi, és minőségi feltételeket alkalmaznak. Egyrészt, hogy átláthatóan működjenek az üzemeltetők, aztán, hogy fedhetetlenek legyenek ezek a használt játékok, és ezen kívül az üzemeltetőknek kötelessége informatikai eszközöket rétrehozni azért, hogy ő a szervek ellenőrizhessék az ügyleteket az engedélyezett üzemeltetők és az ügyfeleik között. Nincsen kötelezettség arra, hogy legyen adóintézmény Franciaországban, csak egész egyszerűen a nyomon követhetőséget és az átláthatóságot kell biztosítanunk. Körülbelül 50 olyan engedélyt bocsátottak ki 35 különböző vállalkozásnak, amelyek Európában rendelkeznek telephelyel, és 10 milliárd euró forgalmat bonyolítanak le, az engedélyezett üzemeltetők. Póker üzemeltetők és másfajta üzemeltetők, sportfogadásiak és és lovversenyre fogadó irodák. Nos, vannak olyan fogadások, amelyeket a lóversenyekre kell tenni, e, és ezek az egyedül engedélyezettek. Nos, a, az online játékosokkal kapcsolatban van egy statisztika, amelyek lehetővé teszik, hogy a játékosoknak a korát, akik mind nagykorúak, ismerjük, aztán, hogy milyen fajta játékgyakorlatuk van. 10% a játékosoknak 83%-át képviselik a különböző vonalaknak. Tehát azt látjuk, hogy a a szenvedélybetegségek problémája az nem csak elméletben létezik. A, tudjuk, hogy a kiskorúak nem juthatnak, nem játszhatnak, a bizonyos szabályokat üzemeltetőknek alkalmazniuk kell, és a sportfogadásoknak a szabályai is nagyon szigorúak szükséges az üzemeltető és a versenyszervez, a, a sportverseny szervezője között egy jogi kapcsolatnak. Nos, hogy öt percben be tudjam fejezni, két megjegyzésem lenne. Néhány év óta azt látjuk, hogy hatékony nemzeti szabályozás van. Míg korábban 80-90 százalék illegális kínálat volt, most már a legális a 80-85 százaléka az ajánlatoknak. Ezen kívül nyilván van helye európai szinten való bizonyos témáknak a kezelésére. Fontos, hogy a tagállamok tiszteletben tartsák a saját szabályokat először is, aztán a másik országok szabályait. Aztán a sportfogadásban nem tud, lehet tartós tartós eredmény, hogyha hogyha az egész világon, Európában és a világban is lehet fogadásokat kötni. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm nagyon érdekes szempontból vizsgálta ezt a kérdést, ezt az új szabályozásokat és szabályokat. És nyilvánvalóan lesznek kérdések ezzel kapcsolatban. Ja, Most akkor Franz eh, doktor. Ah, um, Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szólhatok önökhöz ma. Megfelelő szabályzás. Véleményem szerint a kulturális, szociális és társadalmi hagyományok alapján eh, igazából nem képzelhető el eh, nemzetközi szinten, tehát szerintem csak is nemzeti szinten lehet a szerencsejátékot szabályozni. Különféle modellek vannak, és a nemzeti törvényhozónak kell döntie hogy eh, a szerencsejátékokat az interneten engedélyezi, megtiltja, vagy részben engedélyezi. És természetesen jogában áll liberalizálni is. Németországban abból indulunk ki, hogy a közérdeket és a játékosokat védeni kell. Így állunk az internetes szolgáltatókhoz. A német tartományok 2008 óta egy szövetségi rendelet alapján szabályozták a kérdést, és a helyzet pedig jelenleg az, hogy a, tagáll, a német tartományok közül 13-nak kellene elutasítania a jelenlegi jogi helyzetet. A német tartományokban tiltják a internetes szerencsejátékokat. Elsősorban a játék függőséget szeretnénk ezzel csökkenteni, illetve a fogyasztókat védeni. Alkotmány jogilag és európai jogilag is helyén való a német szabályzás. Amennyiben a lakosság eh, szerencséjáték iránti szükséglete lehetővé teszi azt, hogy elé, hogy megváltoztassuk a szabályzást, akkor a tartományok többségével ez megvalósítható. Egy nemzetközi összehasonlító vizsgálatban 2009. júniusában azt olvashattuk, hogy az internetes szerencsejátékosok egészsége is veszélyben foroghat. Ez főleg a sportfogadásokra és a kaszinójátékokra vonatkozik. Azonban arra is utalt a tanulmány, hogy illúzió az, hogy az interneten meg tudjuk tiltani a szerencsejátékokat, hiszen mindig lesznek olyan eh, működtetők, szolgáltatók és játékosok, akik az interneten találkoznak egymással. A tanulmány abból indul ki, hogy ha nem érhetjük el az internetes játékokhoz való hozzáférést, akkor legalábbis arra törekedjünk, hogy államilag ellenőrzött hozzáférés legyen. Nézzük meg, hogy a jelenlegi törvény módosítás mit is tartalmaz. A jelenlegi engedélyezés a sportfogadásokra, lottóra vonatkozik, illetve tényleges játékok közvetítésére vonatkozik. Tehát ezeket szeretnénk legalizálni, és így szeretnénk a játékosokat az illegális szerencsejátékoktól egyre inkább legális pályára terelni. Az internetes szerencsejátékok veszélyeztető jellegét szem előtt tartva, abból indulunk ki, hogy nem lehetséges teljes mértékben megtiltani a szerencsejátékokat, és éppen ezért csökkenteni szeretnénk mindenek előtt a fiatalkorú játékosokat az online lottó és az online sportfogadás alapja az lesz, hogy tiltás esetleg eh, későbbi engedélyezés. A kaszinó jellegű játékok engedélyezésére pillanatnyilag nem gondolunk, hiszen véleményünk szerint ezek nagymértékben veszélyeztetik a játékosok biztonságát. Amennyiben egy eh, játék kaszinó ból közvetlen közvetítés zajlik. Véleményünk szerint ez nem veszélyezteti annyira a játékosokat, mint egy virtuális kaszinó. Köszönöm. Köszönöm, hogy tartották az időt. Tovább lépnék Peter Reynoldsra, a Remote Gambling Association elnöke. Köszönöm, van néhány videóm, amelyet megmutatnék, és remélem, hogy a dián is, a kivetítőn is megjelenik. Kezdjük rögtön a másodikkal. Az Európai Szerencsejáték Szövetséget képviselem. Az ágazat legnevesebb cégei a tagjaink, többen tőzsdei cégek Vezető elektronikus kereskedelmi cégek vagyunk, biztonságos sportfogadási és kaszinó jellegű termékeket, pókert, lehetőséget, bingot és egyéb termékeket kínálunk. Érdemes elgondolni, hogy mi folyik a piacon. Reméljük, hogy ez a munka lesz az első lépcső az iránt, hogy egy olyan szabályozást valósítsunk meg, amely tükrözi a valóságot. Online fogadás van, és itt is marad velünk lesz. Ha ezt figyelme hagyjuk, akkor sem a közrendet, sem a fogyasztókat nem tudja Európa megvédeni, hanem be kell látnunk, hogy ez az elektronikus kereskedelem egyik nagyon gyorsan növekvő szegmense. A parlament politikai vezetés ebben a folyamatban a saját kezdeményezési jelentésekkel együtt alapvető fontosságú. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne egy kis hátteret adni a piac méretére, hogy látszik, az a szerencséjáték körülbelül 10 milliárd eurót jelent bruttó szerencséjáték jövedelmekben, ez a megtett tétek összege a kifizetett nyereségek nélkül az online szerencséjátékban. Ez azonban a teljes EU-s sportfogadási és szerencsejáték piacnak csak 11%-a képviselte az elmúlt évben. A hagyományos ö, offline szegmens továbbra is nőni fog. Nem ugyanazok az ügyfelek, nem ugyanazok a, a, a szereplők, a játékosok, tehát a kannibalizáció jelentőség, jelensége nem igazán erős ebben az ágazatban. Egyesült Királyságban és Angliában azt látjuk, hogy a lottó monopóliumok tavaly érték el a 13 éves csúcspontjukat eh, volumen szempontjából. Együtt az online eh, szerencsejáték is növekszik. Eh, és ez húzza magával a pénzügyi szolgáltatásokat, húzza magával a reklámot, természetesen húzza magával az elektronikus szolgáltatásokat tehát mellékes hatása is van. Nagyon komoly törvényi szabályozás érvényes az szerencsejátékok terén, egyre több szagállam gondolja azt, hogy szabályozni kell, ezért biztos, hogy a fogyasztók biztonságos, de egyúttal versenyképes termékekhez jussanak hozzá, mert ha ezt nem biztosítjuk, akkor egyszerűen kiszorulnak a fekete piacra. Nagyon sok EU szabály, eh, nagyon sok európai tagállami szabályozás, mint hogyha összefüggésben lenne az EU-s eh, alapszabályokkal. Ez az ágazat alapvetően jellegénél fogva határokon átnyúló, eh, egyáltalán nem gyakorlatias dolog, praktikus megoldás, hogy 27-28 különböző szabályozási rendszer létezzen. Úgy gondolom, hogy Erről már beszéltünk, nagyon sok bírósági ügy, nagyon sok jogbizonytalanság jellemzi ezt az ágazatot, azonban a valóság az az, hogy nem maradhat minden úgy, ahogy van. Nagy kihívást élünk meg gazdaságilag, alapvető fontosságú, hogy a bizottság eh, az, az alapszerződés védő, angyala őre legyen, és a további fragmentalizálódás, a belső piac további széthullását megállítsa, megakadályozza. Amit itt látunk, akár lottókról van szó, akár kormányokról, akár szabályozó szervezetekről, mindegyen elköteleztük magunkat a felelős szerencsejáték mellett. Nagyon fontos, amit a kockázatok megelőzése, nagyon fontos, hogy a, kivált, a, a káros hatásokat csökkentsük. Ugye meg kell felelnünk a cégjogi követeléseknek, adatvédelmi felel, elvárásoknak, a pénzmoszás elleni elvárásoknak, és nagyon sok önszabályozási elv is van, amelyet figyelembe kell venni. Fontos, hogy olyan szereplők lépesnek be a piacra, akik kellőképpen felkészültek, e, és fontos, hogy e, ne lépjen a, e, a fogyasztó a hitelkártya adataival egy olyan weboldalra, amely nem regisztrált szerencsejátékokat nyújt, hiszen ez kockázatokat jelent mindenkinek. Más érintettek együtt kidolgoztuk az Incent a, a keretein belül a tehát a szabályosítási hivatal kereten belül egy olyan ajánlást, ami 134 intézkedést tartalmaz, ezek lehetnek az összeurópai szerencséjáték, online szerencséjáték szabályozás alapkövei. Köszönjük szépen! Most pedig Stikler úr következik, az európai lottójátékoknak az elnöke. Neki is vannak előadásai, megvan az előadása anyaga, és a diák is. És reméljük, hogy az időt betartására egy kicsit megváltoztatja. Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket a European Lotteries szervezetet. Röviden szeretném bemutatni. Mi egy, árnyék, egy szervezet vagyunk a Lotto játékos szervezetnek, tehát egy közhasznú társaság, tehát ez egy társadalmi modell. Igen, ez itt a megfelelő dia. Tehát mi vagyunk az egyetlen szövetség, amely 27 tagállamnak a tagjaiból áll olyan joghatóságok területén ajánlanak játékokat, amelyekben engedélyük van. De határokon átnyúlóan nem értékesítünk. 2010-ben 20, több mint 25 milliárd euró bevételt különböző jótékonysági szervezeteknek adtunk. Tehát ez egy társadalmi modell. Szeretném megmagyarázni, hogy az Európai Unió hogy tudna hatékony szabályozással hozzájárulni az online szerencsejátékok kérdéséhez. Ehhez kell a következő dia. Két évvel ezelőtt az Európai Parlament elfogadta első határozatát az online szerencsejátékokkal kapcsolatban, ez a Sáldemoza jelentés. Ez a határozat azt mutatja, hogy ugye 85% többséggel foglalkozzák, foglalták el, és örömmel látjuk, hogy az új parlament is támogatja ezt a állásfoglalást. Ez pedig a megfelelő irányító elveket fogalmazza meg az Európai Unió és a tagállamok számára. Ezek pedig a szolidaritás, az a fedhetetlenség, a szubszidiaritás és az elővigyázatság. Ez a legjobb modellnek biztos bizonyult. Persze a technológiai változásokhoz is igazodnunk kell, épp ezért nem lenne szabad kidobni ezeket az elveket. Az európai politikai eh, döntéshozók nem csak a parlamentben, hanem a tanácsban és az Európai Bíróságban is kell, hogy ezeket figyelembe vegyék. Mivel korlátozott idő áll rendelkezésemre, eh, ezért a, önöket a dokumentumomhoz igazítom, hogy abban olvassák el, amit mondani akartam. Most a fedhetetlenségről szeretnék, az integritásról szeretnék beszélni. Integritásról szeretnék beszélni. Az Európai Boroság nagyon sok jogi kérdést tisztázott, a kölcsönös elismerést, a nemzeti eh, engedélyeknek a szükségességét. Az Sádemoze jelentés után az Európai Parlamentnek a következő ellensfoglalásának sokkal messzebb kell elmennie. A fedhetetlenségnek az elvét ki kell terjeszteni a, úgy, hogy teljes jogi megfelelőséget biztosítson és ö, szigorú ö, végrehajtást biztosítson, hogyha megsértik ezeket az online szerencsejátékokat úgy gondolják, hogy nem európai országokból indították. Nem, a probléma az európai országokban van, épp ezért szükség arra, hogy az Európai Unió oldja meg ezeket a problémákat. Franciaországban, mint ahogy hallottuk részben, nyitott a szerencsejátékpiac, a szabályozó eh, az online eh, eh, szerencsejáték üzemeltetőknek nagyon sok hivatalos figyelmeztetést küldött. 80%-a ezen üzemeltetőknek európai. Most hadd térjek rá számomra a legfontosabb kérdésre. A fogyasztóvédelem és a közrend és a közérdekű kérdések finanszírozása számára nagyon fontos, hogy a nemzeti engedély birtokosait megvédjék az illegális versenytől. A nemzeti hatóságok nem tudnak harcolni a, egyedül a határokon átnyúló illegális szerencsejátékokkal szemben. Itt európai intézkedésekre van szükség. Tehát be kell vezetni egy szabályozó elvet, és pedig, hogy egy szerencsejáték vállalkozás csak akkor működhet egy tagállamban, hogyha be tudja bizonyítani, hogy nem a törvényekkel szemben működik egy másik tagállamban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen mind a négyüknek. Nagyon érdekes meglátásokat hallottunk különböző nézetekből van néhány idő, némi időnk, hogy a képviselők kérdéseket tegyenek föl. Üdvözlöm azokat a látogatókat is, akiket nagyon keményen dolgozott az összes a koordinátoron Gebhardt asszony hozott be. Elnézést kérünk, hogy ilyen kevés ülés és szék van, de örömmel látjuk Önöket. idővetlen talán majd az ülések a sorokban is. Fox úr volt az első, aki jelezte, hogy szeretne kérdést föltenni, a jelentéstevő Kreutzmann úr és Abad úr is jelezte, hogy tenne fel kérdést. Gephardt asszony úgyhogy egyre négy felszólalónk van, illetve Gorla asszony. Fox úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdést tennék fel Franz doktorhoz dr. Henrike Franzhoz. E, egy német kutatótársaság 2,2 millió e, németet e, mutatott ki, mint rendszeresen online fogadó, illetve szerencsejátékot űző polgárt. Ez összemérhető azzal, hogy 4 millióan játsznak az Egyesült Királyságban, ez gyakorlatilag hát azt jelenti, hogy a német tiltás tökéletesen haszontalan. Nem lenne talán sokkal jobb eh, a német piacot szabályozni, ahelyett, hogy figyelmen kívül hagyják a piacot, eh, tiltja a tevékenységet, amit azt, amely tiltást aztán mindenki figyelmen kívül hagy. Elnök, köszönöm szépen. Eh, Kötszerűen miért gondol erről, esetleg más véleménye van? Egyetértek Fox úrral, de németül teszem fel a kérdésemet majd. Láttuk, hogy milyen sáv szélességen mozog a dolog, Franciaországban szabályzott a kérdés. Nálunk most hallottuk, hogy Stikler úr azt mondja, hogy maradjon monopólium. Tehát önöknél nincsen határokon átnyúló online szerencsejáték, és ön is a végrehajtásra helyezi a hangsúlyt, hogy tartsák be a szabályokat, ami nyilvánvalóan a franciák szívügye is. De van egy kérdésem Franc asszonyhoz. A német tartományok megpróbálnak új utakon haladni, tehát egy kicsit nyitnak a piac felé, de csak 6-7 működtető felé. Ha jól tudom, Schleswig-Holstein tartomány saját tervezetet nyújtott be, megtartja a lottó monopóliumot, de engedélyezi a, a szabad piacot. Tehát, hogyha egy tartomány Németországban megnyitja a piacot, és saját törvényeket hoz, valószínűleg akkor az összes internetes szerencsejáték szolgáltató Schleswig-Holsteinba fog települni. És mm, hogyan szeretné kiválogatni a 6-7 szolgáltatót. Már Máltán van vagy 700 vagy 800. Én konfliktust látok itt az Európai Bíróság és Németország között. Köszönöm szépen. Franz asszony, úgy látszik a legkedveltebb célpont most, Abad úr kapszul. Oui, merci. Köszönöm szépen. Én, én a többi előadónak tennék fel kérdést. No, nem. Stikler és Vilott úrak beszéltek a finanszírozási csapatról és a sport fedhetetlenségéről. És hallottunk az irányelvről is amely az adatbázisokkal foglalkozik. Nos, tehát a sport fedhetetlenségét, a sportcsapatoknak a fedhetetlenségét hogy lehetne megvédeni, hogyan lehetne az adatvédelmi irányelvet arra alkalmazni, hogy megfelelő jogalapot biztosítson ehhez. És mennyire lehetne kiterjeszteni a különböző hatályokat. Köszönöm. Gebhardt asszony. Köszönöm, elnök úr. Én is visszatérnék a finanszírozás és a nyereség elosztás témájára. Erről nem szólt senki. De szerintem a szabályzás számára ez nagyon lényeges kérdés és az emberek számára ez a fő motiváció, hogy részt vegyenek a szerencséjátékban. Szeretném megkérdezni, hogy hogyan szabályozzák az egyes államok ezt. Jó, nyilván, tehát ahol tilos, ott nem lehet nyereséget elosztani, de a fekete piacon mégiscsak elosztják a nyereséget. Szeretném megkérdezni azoktól az országoktól, ahol szabályozzák a szerencséjátékot, hogy mennyi pénzt osztanak ki, és mi lesz azzal a pénzzel, amit nem osztanak ki a játékosok között. Ez is érdekelne. Köszönöm szépen. Korhola asszony. Köszönöm. Az első kérdésem Kreutzmannhoz irányul, általános kérdés. A működtetők illetve a jogalkotók nem alkalmaznak technikai akadályokat, amennyiben pénzmosás van és egyéb visszaélés. Nagyon könnyű elkerülni ezeket a limiteket különféle trükkökkel. Tehát itt az általános felhasználói feltételekre gondolok. Egy második kérdésem a következő. A játékos azonosítás, és Villatte úrtól kérezném. még mindig nagyon gyenge a felhasználó azonosítás. Nem tudom, hogy milyen pénzügyi limitek vannak, és a véleménye szerint mi az európai szintű korlátozások létrehozásának a jelentősége, hiszen ez nagyon lényeges, ha belegondolunk arra, hogy hogyan őrzik a pénzeket bizonyos számlákon, hiszen ez lehetővé teszi a pénzmosást. És a pénz kikerül bármilyen hatóság és adóhatóság elérhetőségéből. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az első kérdését Kreutzmann úrhoz intézted, a másikat pedig Reynolds úrhoz. Igen, Reynolds úr a szakértő, hiszen elmondta, hogy az internetes szerencsejátéknak nagyon sok technikai aspektusa van, és védelmi lehetőségei is, tehát főleg, hogy a fiatalok részesüljenek védelemben hát hogyha megengedi, akkor folytassuk, utána francasszony közök következik. Tehát a védelem, amit az ipar próbál fogantosítani a gyermekek érdekében, és a formális azonosító abszolút kritikus pont. Garantálni kell, hogy tudjuk, hogy kik az érintett emberek, az internetes környezetben ez nagyon nagy kihívás, mert nem látjuk őket. De vannak adatbázisok, és harmadik felek is használják ezeket az adatbázisokat. És a legtöbb brit felhasználó számára hozzáférhetők, és másodpercek alatt azonosítani lehet a felhasználókat és a többieket. Tehát például hitelkártyát kell megadni, és egy hitelkártyát pedig nagyon könnyű azonosítani. Nagyon fontos az, hogy a gyermekeket védjük. Azonban az ipart a Gyermekek Jóléti Koalíciója nevű szervezet figyeli meg, és ez foglalkozik az elektronikus kereskedelem biztonságával is az online szerencséjáték ipar egyéb szektorral is kapcsolatba kerül, tehát például a felnőttek lehet csak alkohol ügyleteket folytatni az interneten. De lényeges az, hogy az adatvédelmi szabályokat is betartsuk, és az adatok ne legyenek mindenki számára hozzáférhetők. Az egész elektronikus kereskedelem számára nagy kihívás az adatvédelem, nem csak a szerencséjáték tekintetében. Egy kihívás az, hogy hogyan azonosítunk be gyorsan embereket. Hogyha beazonosítjuk őket, akkor nem tudnak bejutni azon a, arra a játékra, amire akarnak, akkor elmenek máshova. Tehát nagyon fontos az, hogy hogyan lehet az embereket azonnal azonosítani, és hogy még mit tehetünk, hogy ne tudjanak elmenni máshova illegálisan. Hogyha nem voltunk képesek arra, ha nem vagyunk képesek arra, hogy valakit beazonosítsuk, akkor nem engedjük azt, hogy pénzt vonjanak le a számlájáról. Hogyha kiderül, hogy például kiskorú volt egy személy, akkor az összes pénzt visszafizetjük. Az online szerencsejátékban, hogyha valaki elvesztette ezt a pénzt, akkor ezt vissza kell juttatni. De valószínűleg valaki más pénzét vesztette el. Tehát mindenképpen anyagi ösztönzőt is be kell vezetnünk, hogy ne játszanak gyermekek ezeken az internetes oldalakon. Köszönöm. Köszönöm. Franc asszony. Köszönöm szépen az érdeklődést szándékaink iránt. Egészen röviden vázolnám, és úgy is mondanám, hogy én miért vagyok itt, száz anhalt tartományból, és miért képviselem én a tartományokat. Németországban az a helyzet, hogy van egy szerencsejátékról szóló szövetségi törvény. Ebben arról van szó, hogy bizonyos szerencsejátékokat a tartományok szabályoznak, bizonyos szabályokat állami szinten. Azonban a, tag, a tartományok megállapodtak egy szövetségi alapban, és ez most megváltozik. Tehát Németországban szövetségi rendszer működik, a szövetségi rendszer alapja pedig az, hogy a miniszterelnökök néha összeülnek. Ez a miniszterelnökök konferenciája. A miniszterelnökök, a tartományi miniszterelnökök néha találkoznak. Száz Anhalt tartomány vezeti most a miniszterelnöki konferenciát, tehát nálunk találkoznak a miniszterek, éppen ezért én vezetek most egy munkacsoportot, amely a lottó monopólium jövőjével foglalkozik. 2006 óta foglalkozunk a témával. Éppen ezért a miniszterelnökök döntésének előkészítésével foglalkozunk most. Tavaly októberben az összes miniszterelnök amellett foglalt állást, hogy megmaradjon a szerencsejáték, a lottó monopólium, másrészt meg, hogy alternatív modellek kerüljenek kidolgozásra. Ezeket az alternatív modelleket kidolgozták, továbbfejlesztették, és 2011 márciusában pedig koncesziós nyitás mellett döntöttünk a sportfogadások területén. Ezt követően volt egy rendkívüli konferencia, erről Kreuzmann úr is szólt, Schleswig-Holsteinban volt, hiszen Schleswig-Holsteinban benyújtottak egy törvénytervezetet, mert ez a tartomány nem fogadta el a többi tartomány modelljét. Ez azt jelenti, hogy most többféle modell létezik. De meg vagyok győződve róla, hogy Németországban erős a föderalizmus, és hogy találunk egy közös megoldást. A tartományok tovább csiszolják a tervezeteiket, és április 6-án eh, a miniszterelnökök konferenciája egy véglegesnek tűnő tervezetet készített eh, el. Egy kicsit most hosszas voltam, mert eh, láttam, hogy érdekli a részvőket a német helyzet. De véleményem szerint fontos az is, hogy most mi lesz Schleswig-Holsteinnal. A tervezetünkön tovább dolgozunk, és biztos vagyok benne, hogy a tartományok pedig kapcsolatban maradnak, és mindenki tudja, hogy milyen felelősséggel bír. Az a megjegyzés, hogy a teljes tilalom ezen a téren nem célra vezető, tehát a véleményünk szerint is így van, felismertük, hogy óriási illegális piac jött létre. A említett tervezettel próbálunk reagálni a reális helyzetre, óvatosan megnyitjuk a piacot. Ezt már említettem, hogy úgy nevezzük, hogy tilalom nyitási fenntartással. Tehát az interneten lehet majd sportfogadást kötni, és a ténylegesen közvetített kaszinó játékokat is szeretnénk engedélyezni, az a teljes tilalomtól eltávolodva. Kreuzmann úr is feltette kérdést, hogyan választjuk ki a hét engedélyezett szolgáltatót, olyan rendszerben gondolkodunk, amelyben nem egy tetszőleges számú kedvezményezett kap engedélyt, hanem az a gondolat vezére minket, hogy ne terjedjen a piac, a fekete piac problémáját szeretnénk valahol csatornákba irányítani. Meg vagyok győződve róla, hogy a létező okos szabályok amelyeket mindenki tanulmányozhat, lehetővé teszik, hogy megfelelő kedvezményezetteket találjunk. Úgy gondolom, hogy bámulatom, méltó optimizmus volt adott a tanulbizonsághoz. Tiklerőnek adom meg a szót. Köszönöm, szeretném a kérdéseket összefoglalni egy kicsit. Először is bevezetném, bemutatni magam nem, mint a monopolisták képviselőjét, vannak olyan tagjaink, akik meglehetősen nyitott, liberalizált piacokat képviselnek Olaszországot, Angliát, úgyhogy a teljes lehet, lehetőséget, teljes tárházát lefedjük. Amikor versenyről beszélünk, amikor az illegális vagy nem hagyott, nem engedélyezett piaci szereplőkről beszélünk, akkor vissza kell térnem arra, mivel nyitottam. A legfontosabb ügy az a törvény érvényre juttatása. Lehet egy engedélyezett, lehet több, mint Németország tervezi, vagy lehet több száz, mint országban, Azonban biztosítani kell azt, hogy, hogy ezek a piaci szereplők egytől százig, több százig szabályosan működjenek és fizessenek adót nagyon sokkal hozzájárulnak ezek a szereplők a társadalom ügyeihez. Hogyha az adókat észszerűen szabályozzuk meg, akkor, akkor nagyon sok szereplőt tudunk vonzolni a piacra, ha azonban rossz az bajozás, akkor eh, a karibi, karibi térségből vagy Dél-Amerikából is eh, jelentkeznek majd pénzpiaci eh, szereplők. Úgy gondolom, hogy ez az a koncepció. Akarjuk-e azt, hogy legyen pénzünk jó ügyekre? Akarunk-e adóbevételekre szert tenni? Vagy pedig szeretnénk egy olyan nyitott piacot, ahol eh, eh, ahol 95-97 százalék eh, a százalékos arány. Szeretnék arra is rátérni röviden, hogy eh, mi van a fogadási joggal, vagy az intellektuális eh, eh, szellemi tulajdonjogokkal. Franciaországon kívül nem volt még erre példa, de egyre inkább látjuk ennek fontosságát, és a bonyodalmait is egyúttal. Nem biztos, hogy jó lenne olyan adót vagy díjat bevezetni, amely a sporteseményeket szervező cégek, társaságok kapnának azért a a cserében, hogy a fogadásokat lehessen kötni ezekre az eseményekre. Ez nagyon koncentrálná ezeket a bevételeket. Úgy gondolom, hogy fontosabb lenne az integritás és a szolidaritás ügyeit szolgálni a pénzzel. Jobb lenne, hogyha nem kormányzati sportszervezetek osztanak el ezt a pénzt. Ausztriában a sportszervezet osztja szét ezt a bevételt, nagyon sokat kap a futball, mert a futball jelenti főleg a sportfogadás alapját, de a szolidaritás alapon a jövedelmek nagy része, vagy jelentős része megy más sportágak eh, támogatására is. És amikor a pénzmosási ügyről beszélünk, akkor nagyon nagy problémákat látok a bundák szempontjából, a pénzmosás szempontjából, a szervezet e, e, bűnözés szempontjából, és itt a sport bizony e, igazi veszélyben van. Szeretnék hivatkozni arra a munkára, amelyet a zöld könyv elkészítése kapcsán elvégeztünk. Nagyon fontos, hogy erre a vonatkozásra odafigyeljünk, másképpen a sport elveszítheti az integritását is. Bizony ebben az esetben a szervezet bűnözés átveheti a sport fölött az vezetést, ez, ez azonban olyan téma, amit nem lehet kimeríteni ezen az ülésen. Nagyon szépen köszönjük. Reynolds úr, talán még nem, nincsen sok idő, de azért, <clears throat> ha rövid a válasza, akkor és Dolott úr. Milott úr. Igen, és szeretném a sportszervezeteknek a fethetetlenségét, integritását illetően Nos, vannak olyan mechanizmusok Franciaországban, eh, például a sportfogadásokra egy adót vetnek ki, tehát eh, eh, a sportok egészére biztosított ez, hogy ezt megcseszik mindenkinek. Például az imás terjesztés területén csak akkor lehet ezt az imást terjeszteni, hogyha előzetes megállapodás van a szervezővel. Tehát itt a tulajdonjogot tiszteletben tartják a sportfogadás száma szempontjából is ezt lehetővé lehetne tenni. Hogyha azt akarják, hogy fogadást lehessen kötni az ő játékukra, akkor az játék szervezőjével előtte kapcsolatba kell lépni. Tehát Nyilvánvalóan ezeknek az ára attól függ, hogy mennyire híres ez az esemény. És a szervező számára lehetővé teszi azt, hogy e, a e, különböző fogadó irodák bizonyos összegek fogadását lehetővé teszik. Tehát az eseményeknek a hitelességének a védelmére szüksége van, hogy kötelező jogi kapcsolat legyen a szervező, a sportesemény szervező és a fogadóiroda vezetője között, hogyha a különböző állami hatáságok korlátozni akarják ezen eseményeknek a számát, akkor mind sport, mind e, bűnügyi szankciókra szükség van. Tehát a fogadási jog az teljesen független egy sporteseménynek a finanszírozásától, tehát nem szabad ezt a két jogi fogalmat összekeverni. Volt egy kérdés a nyomon követhetőséget illetően, tehát hogy mennyire tartják tiszteletbe a játékosoknak a korát, vagy a pénzmosásról, hogy gondos, gondoskodnak. Franciaországban van egy rendszer, amelynek alapján a játékosnak a személyazonosságát bizonyító dokumentumot el kell küldönie. Így tehát tanúsítják a ö, ö, személyazonosságot, ezen kívül egy ö, bankszámlát is, vagy egy fizetési számlát is, annak a létét is biztosítania kellene, bizonyítania kell, és ezen kívül azt is, hogy Európában van. Mindezeket ellenőrzi a szabályozó hatóság. Ilyen módon tudjuk biztosítani az átláthatóságot azért, hogy a különböző bűncselekmények és a pénzmosás ellen tudjunk harcolni. Sajnos az elnök nem kapcsolta be a mikrofonját. Esetleg Reynolds úrra az én kérdésemre is válaszolhatna. Ha jól értettem, elnézést, a fordítás nem volt valami jó, tehát eh, mi történik a nyereményekkel olyan országokban, ahol eh, tehát adóz, megadóztatják a nyereményeket. A döntés az a, eh, kormányhatóságoknak a kezében van, tehát hogyha úgy döntenek, hogy a nyereményeket megadóztatják, akkor megadóztatják vannak a világnak más országaiban is, ahol ez történik, más országokban pedig nem adóztatják meg. Nos, aztán, hogy a kifizetések milyen arányban történnek, és hogy ezeket jó ügyekre használják fel. A lottó rendszer az egészen más. Itt a kifizetések aránya egészen más, és nyilvánvalóan a lottó játékok is hozzájárulnak a jó ügyekhez. Mi egy más terméket kínálunk. Hogyha más is ezeket a terméketeket akarja kínálni, akkor mi ugyanolyan feltételeket akarunk. Hogyha azt akarjuk, hogy a mi feltételeneknek felelnek meg, és ez nem felel meg nekik, akkor ők más hova pártolnak át. Nos, a mi szervezetünknek a játékosai csak egyetlen számlával lét, rendelkezhetnek. Mi a különböző versenyzőknek a, az új lenyomatát levesszük, és ilyen módon azonosítjuk őket, tehát nem létezik, hogy különböző számlákkal rendelkeznek. A pénzmosást illetően vannak olyan tanulmányok, például Michael Levy a Cardiffi Egyetemről, a, aki az Egyesült Királyságnak a kormányát is tanácsolza, a tanácsokat ad nekik, tehát ő nem látott bizonyítékát a pénzmosásnak az online szerencsejátékok esetében. Nos, tovább kell lépnünk, mert az utolsó négy előadó következik. Először Michael Bay Yersel, remélem, hogy jól ejtettem a nevét, aki a, a Dán uh, szerencsejáték uh, betegségeknek központjának a vezetője, aztán Trevor David, a Gamcare uh, szövet, szervezettől, aki a szerencsejáték betegségekkel foglalkozik, aztán Janne Perekula, aki a RAY-nak a vezetője, ez pedig egy nyerőautomata cég és épp ezért érdekes, hogy mit fog mondani a technológiáról. Végül pedig Matthew Moroy, aki az, a Sports Rights Owners Coalition nevében beszél. Az első előadó következik tehát. Nos, Nos, először is szeretném elmondani, hogy mi kik vagyunk, Aztán a fogyasztókról is szeretnék beszélni. Röviden. A Ludománia cég Nos, 1992-ben alapultunk. No, ja. És tulajdonképpen egész Dániát lefedjük, a ludománia, a játék függőség terén kezeljük a betegeket, ugye a függőket, a családtagjaikat. A dámpolitikai és a média világban nagy, hangs, nagy visszhangja van ennek a problémának. A megelőzéssel és kezeléssel is foglalkozunk a rokonok támogatásával, és nagyon fontos, hogy ez egyet szeretnék kiemelni, 2000, 1900 2008-ban igen nagy fontosságú weboldalt indítottunk, amely, amelyet sokan, sokszor használnak például Dán iskolák a fölvilágosítás terén. Nézzük meg, hogy a szerencséjátékok hogyan alakultak a Ludománia központ adatai szerint. 2002-ben még 2,2 volt az arány, 2010-ben már 44 százalék volt azoknak az aránya a teljes játékosi körből, akik online fogadtak, online folytattak szerencsejátékokat. Úgy gondolom, hogy ez óriási előrelépés néhány év alatt, miközben a játékosok száma is vonakozott. Ez azonban nem a teljes játékos állomány, úgymond, hanem csak a Ludománia központ, a játékfüggőket kezelő központ ügyfeleinek tömege. Nézzük. A legfontosabb a póker és a diánmetrelek a többi játékfajtákat is. Ha megnézzük azt, hogy mi van a valós világban és mi a virtuális világban, az internet világában, majdnem ugyanakkora a megoszlás, és úgy tűnik, hogy a következő néhány évben az internet lassan le fogja hagyni a valós világ fogadási modalitásait, véleményem szerint, mert az internetnek annyi plusz ajánlat van, annyi, annyi mindent ajánl a szerencsejátékok terén, E, amit a valós nem tud, hogy ez megkerülhetetlen. E, az ember sokáig névtelenül játszhat, nagyon könnyű hozzájutni több pénzhez, hogyha az ember a számítógép előtt ül, a laptop előtt ül késő este, e, és az internet ezen kívül éjjel-nappal nyitva van, éjjel-nappal lehet fogadni vagy szerencsejátékokat űzni. Nos, a dánok esetében majdnem 90% külföldi szervereken játszik, de beszéljünk kicsit a játékosokkal és a fogyasztókkal és kik ők. Nem nagyon lehet világosan tudni ezt. Látjuk ki azt, hogy kompozív szerencsejátékosokból többet fogunk látni. Azt tudjuk, hogy volt egy tanulmány 2006-ban Dániában, amely azt mondta, hogy kb. 100 ezer felnőtt Dánnak van szerencsejáték függősége problémája. Reméljük, hogy 2012. januárjában új szerencsejáték törvényt fogadnak el Dániában, e, és bízom abban, hogy 2014-ben egy újabb prevalencia tanulmányt fog, tudunk végrehajtani, és látni fogjuk, hogy mi az eredmény. De hivatkozok Bob Dylanre, régi hősünkre, Úgy gondolom, hogy az új Dán szerencsejáték törvény től várhatjuk azt, hogy a Dán szerencsejáték piac részben liberalizálódni fog, és ettől kezdve az új törvény nagyon értelmes intézkedéseket hoz a tekintetben, hogy milyen lenne egy szabályozott új szerencsejáték világ. Úgy gondoljuk, hogy ez jobb lehetőségeket nyújt a megelőző programok számára is e, bizonyos kellően kiválasztott társadalmi szegmenseken belül. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta velünk a tapasztalatait, szakértelmét. Most pedig Trevor David következik. Mindenki szeretettel üdvözlök, és köszönöm, hogy meghívtak. Trevor David vagyok, a GEMKER jótékonysági szervezetnek dolgozom. Kettős szerepünk van. Egyrészt a szerencsejátékiparral együttműködünk, és és képezzük őket a társadalmi felelősség érzetben, és hogy tudatában legyenek a szerencsejátékokkal kapcsolatos problémáknak. Én nekem csak két diám van, hogy bemutassam, hogy mit csinálunk én tanácsadó vagyok, és más tanácsadókat is képzek. A a szerencsejáték kérdése egy nagyon összetett kérdés, internetes és multidimenziolás. Az online szerencsejátékoknak különös vonzása van. A szerencsejátékosok egyszerre több tevékenységet is végeznek, tehát több nem csak online szerencsejátékot játszanak, hanem a fogadóirodákhoz is elmennek, és még más tevékenységeket is folytatnak. Tehát tulajdonképpen a szerencsejáték maga a probléma, nem pedig maga a tevékenység. Nyilvánvalóan vannak persze kockázatai az online szerencsejátékoknak is, tehát hogy a játéknak a sebessége, stb. Növekszik a szerencsejátékoknak a száma és a, az online szerencsejátékokban résztvevők száma. A nemek között különbség van. 16-ról 23%-ra növelkedett a nőknek, a női szerencsejátékosoknak a száma. Tehát a nők és a fiatalok azok, akiknek a száma ilyen módon növekszik. A Gemkernek a megközelítése egy szociális, egy társadalmi modellen alapul, tehát, hogy együttműködünk azokkal az emberekkel, akik szerencsejátékbetegek, és akár 15-ös csoportokban lehetnek ezek családok, barátok, gyerekek, alkalmazottakat foglalkoztatók, stb. Tehát ezzel a társadalmi modellel dolgozunk, és így próbáljuk megoldani a problémákat társadalmi felelősség érzést akarunk kialakítani, tehát elmegyünk a szervezetekhez, ahol lehetnek ilyen betegek, igyekezzük felhívni a figyelmüket, tudatosságot akarjuk növelni, a kockázatairól beszélünk a szerencsejátékoknak és más szakembereket is, pszichológusokat és másokat is képezünk erre. Tehát felhívjuk a figyelmet arra, hogy milyen problémákat jelent a szerencsejáték a társadalomban. A GEMKER-nek a másik fele az iparral együttműködik, és pedig a társadalmi felelősséggel kapcsolatban. Tehát a zöld könyvben is erről van szó, tehát hogy oktassuk ezeket az embereket. Az Egyesült Királyságban más nem csak online szerencsejátékokkal foglalkozókat is képezzük. Összefoglalásként a munkánkkal kapcsolatban annyit mondanék el, hogy egyetértek azzal a, a küldetés tudattal, vagy a küldetés megfogalmazásával, ami a gemkeri mi úgy közelítjük ezt meg, hogy értsük meg, hogy milyen problémái vannak egy szerencsejáték szenvedéllyel rendelkező emberrel. Tehát nem csak a felhasználókat, tehát a szerencsejátékosokat akarjuk képezni, hiszen 85%-a az interneten folytatott szerencsejátékoknak az engedély nélkül történik. Tehát szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy ez mit jelent amikor valakit képzünk, akkor tanítjuk a fogyasztókat, hogy hogyan tudják, tudnak megbizonyosodni arról, hogy egy weboldal például biztonságos, legális és felelősségteljes megközelítést próbálunk tanítani a szerencséjátékokhoz, és a vállalati társadalmi felelősséget próbáljuk kialakítani a szerencséjátékiparban is. És ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Pontosan 5 percig hallhattuk ezt a nagyon érdekes prezentációt. Most pedig Pereküle asszony kap szót milyen tapasztalatai vannak, és már láthatja is a diáit. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Rögtön a dolog lényegébe vágok. Az a állam eh, már körülbelül egy éve foglalkozik azzal, hogy a finneknek felvilágosítás nyújt az online kaszinókról. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megakadályozzuk a játék szenvedélyből eredő problémákat, főleg a nemzetközi határokon átnyúló játék tekintetében. A munkát elvégeztük, és most szeretném bemutatni, hogy milyen főbb pontokat vonhatunk le a munkánkból. És a folyamat során ma is és később is konzultálhatunk. Nagyon fontos az érintettek tájékoztatása. Egy rövid példát mutatnék, és a következő diámra térnék át. Megkapom, megkapom a következő diát. Köszönöm. Tehát példaként itt azt mutatnám, hogy egy nagyon fontos kihívás egész Európának, a tájékoztatás, hogy tudjuk, hogy a pénzmosás milyen tekintetben lébe a játékba, hiszen az egyik országból átviszi a másikba az adatbankot, aztán utána egy negyedik vagy ötödik országban van a játékos, utána a pénzt ismét egy másik országba utalja, és az egész dolog pedig elektronikusan zajlik. A zöld könyvvel foglalkozik zöldkönyv foglalkozik a kérdéssel, felveti a kérdést, hogy hogyan lehet ezt a világot leképezni, hogyan lehetne nyitottabbá, láthatóbbá tenni ezt az egész rejtett világot. És most azzal folytatom, hogy mi Finnországban mit tettünk ennek az érdekében. A felhasználók azonosítása nagyon fontos. És csak is amennyiben elektronikus bank azonosítókat használ a felhasználó. Hogyha megnyitnak egy játékszámlát, akkor megnézik a lakossági jegyzék alapján, hogy kinek a hitelkártyája van kérdésben. És itt, hogyha szerencsejátékosnak minősül valaki, és nagyon könnyű az interneten beazonosítani egy embert, és igazából itt a saját IP címekkel 10 percemről azonosítani lehet a felhasználókat. Amikor a felhasználót azonosítottuk, akkor igazolnia kell magát, és Finnországban meg tudjuk állapítani a címet, a kort, és hogy joga van-e részt venni az internetes játékban. Ez az egész világon egyedülálló módszer. A fiatalkorúak játéka Finnországban lehetetlen a saját szolgáltatásainkkal. Természetesen figyelembe vesszük a veszélyeztetett csoportokat, tehát nem csak a kis korúakról van szó itt, hanem a fogyatékos, szellemi fogyatékossággal élőkről is. Nagyon fontos az, hogy egy potenciális játékos elveszítette-e például cselekvőképességét, és így tovább. Azt szeretnénk tenni, amit mások nem, és röviden vázolnám, hogy ez hogyan működik. Tehát regisztrációs, illetve tárolási bónuszok léteznek. És így a játék forgalom vezetője pedig azonnal azonosítani tudja, hogy egy megfelelő ember van-e játékban. És a kötelező határok már jogilag rögzítve vannak, és ezen kívül meg szeretném elmondani, hogy egy PlayScan nevű eszközt alkalmazunk, amely a játékosnak el ismereteket. Na most röviden, körülbelül 10 éve foglalkozunk az online szerencséjátékkal, és most körülbelül 6 hónapja folytatjuk a munkánkat, már nincs de természetesen szükségünk van a további ajánlásokra, az iparnak szüksége van a további megfigyelésekre és rendelkezések. És a játékos számlának, számlájának a fogalma pedig egész Európában megszerezhető, csak is ezzel tudjuk a játékot figyelemmel kísérni, a volumeneket figyelemmel kísérni. És ezen kívül nehézségeink is adódhatnak, hiszen de csak akkor, amikor az ügyfeleket nem tudjuk beazonosítani, de az is elképzelhető, hogy több helyen is játszanak. Éppen ezért az ismeretek néha hiányosak is. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. Megint csak fontos kérdéseket hallottunk itt. Végül pedig Moraj úr előadása következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciául fogok felszólalni, ugyanis a sportfogadóknak a szövetségét képviselem itt. 40 sportszervezetről van, különböző európai országokból, és különböző sportokról és remélem, hogy sikerül tiszteletben tartom, tarthatom a rendelkezésemre álló időt. Nos, hogy utolsóként szólok, az előtt is jelent, mert már előttem elmondtak sok mindent. Három megjegyzésem lenne egy nagyon fontos kérdésről, ez pedig a sportoknak, sportnak a fedhetetlensége, integritása elsők között. Krajcmen úr jelentésének a keretébe próbálom belehelyezni. És először három megjegyzésem lenne. Először is a fogadás az nem feltétlenül jelent csalást. A, a fogadás az nem a minden rossznak a, az eredete tehát a mai problémák azok nem ennek a, tudható be. Nos, ugyanakkor a fogadás ajánlat az a kockázatokat megnövelte. Hogyha foci példát vegyünk, vesszük, akkor ugye lehet bundáról beszélni, de ma már ez nagyon sok más területen is meg látszik, például, hogyha megint akkor a focit vesszük, akkor a focista az a mezét is lebegteti, amikor gólt lőtt, tehát már az is egy ilyen illegális reklám, stb. És másik megjegyzésem az, hogy mindegyik sport érintett, tehát nincsenek kivételek. A tanulmányok azt, mondja, azt mutatják, hogy a kis sportok is a, azok is a kockázatokkal rendelkezik. A Salfordi, a Manchesteri Egyetemnek a tanulmánya, és ezt bizonyítja. De hangsúlyozom, hogy minden sport ugyanígy benne van. Aztán a második kérdés, a sportnak az integritása, az minden szereplőt, az üzemeltetőket, a, a fogadóírókádákat, a fogyasztókat, mindenkit érint. A fogyasztók megtartják a pénzt, akkor az, az üzemeltetők és stb. A, a versenyek szervezői nyilván szintén károsítják a, az sporteseményeket. Tehát itt a kereskedelmi érdekekről van szó. Fontos, hogy ezeknek az integritását megőrizzük. Nos, mi történik most, hogy harcoljunk az, azért, hogy a versenyeknek a becsületességét megőrizzük. Van egy nyomonkövetési rendszer, vannak bizonyos sportszervezetekkel kapcsolatos tiltások, tehát nem lehet fogadni rá. Tehát vannak olyan intézkedések, amelyek ugyan hatékonyak, de nagyon sokba kerülnek. Az első liga számára az nem annyira fontos, de a kevésbé exponált sportok számára a, kevésbé gazdag sportok számára a kockázat nagy. Nos, a tétek nagyok itt. És ezzel szemben akkor mit lehet tenni? Két dolgot. Szerintünk így látjuk. Az első az Európai Parlament jelentésben szeretnénk látni, hogy elismerik, hogy létezik európai szinten a sportcsalás. Ez lehetővé tenné azt, hogy összehangoljuk az rendőrségi, bírósági eszközöket az olyan bűncselekkel kapcsolatban, amelyek a hátárakon is átlépnek. Itt nem csak a kiskorúakat és a nőket akarunk, akarjuk megvédeni. Szeretnénk, hogy az Európai Parlament összehangolná a, a meghatározását a, a sportcsalásnak. A másik kérdés pedig a fogadósi jog, jogi kérdések tehát e, a szerződéses kapcsolatoknak a jogi oldala, amely nagyon fontos. Sokat hallottunk itt a szellemi tulajdonjogokról a focival kapcsolatban. E, e, <laughs> ugye nem szellemi tulajdonjog kérdését veti fel, de nagyon fontos, hogy a fogadósi jog és a, a jogilag kötelező megállapodások miért fontosak fontos, hogy a közhatóságok tudják ellenőrizni e, e, a, például a bundázást ki tudják zárni, és itt a sportszövetségeknek e, nagyon fontos szerepe van, ugyanis bizonyos fogadások lehetetlenek vannak olyan, olyan sportesemények, mint például a londoni maraton, amelyek nem fogadják el hogy a fogadásokat, nem engedik meg a fogadásokat. Nos, a parlamentnek erről kellene gondoskodni. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen ezt az átfogó összefoglalást és javaslatokat is. Van egy kis időnk a kérdésekre. Szeretném, volna, hogyha a bizottságtól Bromte asszony egy röviden meg tudna szólalni. Eh, Trandafölediz és eh, Adamersos eh, urak vannak még a felszólalók listáján. Köszönöm szépen. Nos, úgy gondolom, hogy egyetértünk abban mindannyian, hogy a szerencsejátékok akár online, akár offline történnek, függőséget okozhatnak van ilyen kockázat, és hasonló problémákhoz vezethetnek. Ennek a problémának a megoldása csak akkor érhető el, hogyha elismerjük, hogy van probléma. Ezért a jogi keretek, amelyek az internetes szerencsejátékokra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy a magáncégeket megengedi-e a piacra lépni, vagy nem, biztosítani kell, hogy mindazok, akik a piacon tevékenykednek, nagyon magas ö, szociális szabványoknak, normáknak feleljenek meg, ide tartozik például eh, a eh, függőségbe keveredett betegek, eh, fogadók, szerencsejátékosok kiszúrása, azonosítása, segítése. Megfelelő stratégiákat lehet figyelni, és az ilyen veszélyes helyzetben került embereknek tanácsadást lehet nyújtani. Az a tapasztalatom, hogy ez a társadalmi felelősségvállalás, a corporate social responsibility a CSR rendkívül fontos dolog. Kérdés, hogy a szakma hajlandó-e ezt az üzleti politikájának részévé tenni? Köszönöm, elnök úr. Szeretnék Jaszel úrnak feltenni egy kérdést. tok bizonyos csoportokat megkülönböztetni? Tehát ki lesz játékfüggő? Vannak valamilyen ismérvei annak? És mit mondanak a játékfüggők maguk? Hogyan lehetne segíteni nekik? Hogyan lehetne megakadályozni, hogy játékfüggőek legyenek? Tehát esetleg magasabb adók, jobb képzés, a hozzáférés korlátozása, tehát a terápia, milyen megoldást kínál? Igen, rögtön, ha válaszol, hatnék, tehát hogy kik a játékfüggők, tehát akik nálunk végzik, eh, általában 25-30 éves férfiak, a nők általában idősebbek, és eh, különféle területekről jönnek, de általában nagyon korán kezdik a szerencséjátékot, már 12 évesen. Tehát a nemzetközi tanulmányok alapján is azt állapíthatjuk meg, hogy minél korábban kezdi valaki a ját, szerencsejátékot, annál nagyobb a valószínűsége, hogy függő lesz. És a mantrám mindig az volt, hogy hiányoznak a megfelelő, megelőző eszközök, intézkedések. Dániában már 20 éve foglalkozom ezzel a témával, és nem tudjuk megoldani a megelőzést. Sokkal olcsóbb lenne megakadályozni a dolgot, de nem sikerült. Mi, mi lenne szükség? Mire lenne szükség? Igen, a megelőzés és Dániában az a helyzet, hogy már eh, az iskola részéről már nagyon eh, fiatalon beszélhetünk a veszélyekről, amelyek a dohányzással, alkoholfogyasztással járnak, de az iskolában nem beszélnek a játék eh, függőségről. És például egy 2008-as tanulmány is ezt igazolja. A diákok tudatában vannak a veszélyeknek. Hát a 12-17 éves korú gyerekeket kérdeztek meg, 3000-et. Nagyon sokat tudnak a különféle áltarmakról, és például tudják, hogy a póker az egy tipikusan macsú sport, és presztízsel jár. És tudjuk, hogy ez a korosztály pókerezik is. Hiányzik a megelőző munka, úgy gondolom, hogy ez az egész kontinensre vonatkozik. El kell kezdenünk az iskolában, az üzleti világban a felvilágosítást, a egészségügyben, hiszen én elképzelhetőnek tartom azt, hogy egy közös kutatási projektet végzünk mondjuk Angliába, Franciaországgal, további országokkal, hogy milyen megelőző intézkedéseket tudnánk foganatosítani, és ez egész Európának hasznos lenne. Nos, <clears throat> gondolom, hogy mindenki szeretne erre válaszolni. Nos, talán akkor abban a sorsedben, ahogy jelentkeztek. Köszönöm szépen. Trantafilidis úrnak a válaszom. Nem hinném, hogy bárki ellenezné azt, hogy technikailag, ami manapság teljesen lehetséges, megszabjuk a játékosok számláinak a határait. Tehát igazából csökkenteni lehet a játékos számlájának a méretét. És szerintem senki sem ellenezheti azt, hogy a felhasználó teljesen önkéntesen megkapja a heti vagy a havi játék limitjét euró alapon. Hiszen gyorsulnak a pénzjátékok, és igazából a tranzakciók is egyre bonyolultabbak lesznek. Szerintem a reklám vagy a virtuális bónusz csökkentését sem ellenezheti senki. Köszönöm. Mr. David. David úr. Az én válaszom erre a kérdésre a következő. A szerencsejáték jellege és a szenvedély jellege, amely egy rejtett szenvedély, teszi lehetővé hogy az emberek függővé váljanak. Említette a kollégám azt, hogy korán kezdik a gyerekek, és ha korán kezdik, akkor hosszú ideig el tudják rejteni. Például vannak 45 évesek, akik 20-30 év óta folytattak szerencsejátékot, anélkül, hogy valaki tudta volna. Tehát a fontos az, hogy ezt nyilvánossá tegyük, és erről a kockázatról oktassunk a közvéleményt, nek a figyelmét felhívják erre. Tehát arra, hogy mi okozta ezt, hogy mi tette lehetővé azt, hogy szerencsejátékot folytasson a, a, ez a játékos. Tehát, hogy hogyan tudott hozzáférni. Az egyik kérdés például a pénz és az idő ha valakitől azt halljuk, hogy unal, unatkozom, e, ezért játszom játékot, mert nincs más tennivalom. Tehát mindezeket a kérdéseket kell megvizsgálni a társadalomnak, és mindazokat, akik kapcsolatban vannak az ilyen szerencsejáték függő emberrel. Tehát a, a ö, szerencsejáték az rejtett maradt, nem úgy, mint a kábítószer élvezet. Az internetes ö, szerencsejátékosok kapcsolatban meg kell vizsgálni, hogy mennyi időt töltenek a szerencsejátékkal, milyen összegeket költenek el, hogy a tétjeiket növelik el, stb. Tehát mindezeket figyelembe kell venni, és akkor, amikor már elvesztik a talajt a lábuk alól. Az internettel nem, igen, lehet, nem mindig lehet tudni, hogy most valóban szerencsejátékot folytat-e valaki, vagy nem. Tehát egyszerű megoldásokat kell javasolni, tehát hogy mennyi időt, mennyi pénzt költöttek el, tehát erre kell felhívni a figyelmet. Köszönöm. Jó. Tehát akkor ön és a Dán kolléga talán összeülhetnek ezzel kapcsolatban. A, a Gamkernek egyik munkatársa folytatott már kutatást a fiataloknak a szerencsejátékával, és valóban jó lenne, hogyha a tapasztalatainkat kicserélnénk elsősorban a fiatalokkal kapcsolatban. És bárki más, aki szeretne beszélni ezekről a kérdésekről. E, valóban erre van érdeklődés. Akkor először Morai úr és Orfi asszony, akit korábban kellett volna üdvözölnem, ő az Ekon bizottságon van az előadója ennek a témának, Nos Morey úr. Nagyon röviden nyilván nem vagyok a szakértője ennek a konkrét ügynek, ugyanakkor úgy gondolom, hogy hogy a szponzori és reklámtevékenységek szerepe fontos. A Premier Ligában jelen pillanatban dolgozunk egy olyan magatartási kódex kialakításán, amely a kereskedelmi megállapodásokat szabályozza a piaci szereplők között, hogy bizonyos alapvető követelményeknek megfeleljenek a reklámtevékenységek, és a, biz- és a fogyasztók biztonságát e, e, tudjuk biztosítani. Elnök, köszönöm. Már csak egy kicsi időnk van hátra. Én megadom a szót Okini asszonynak, aki talán megjegyzéseket és esetleg kérdéseket is meg szeretne fogalmazni és hogyha van más követése bárkinek, akkor még jelezheti. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, de más feladataim is voltak. Nagyon érdekes volt a vita, és mindenki a saját területéről nagyon érdekes dolgokat mondott. Egy kiegészítő kérdésem van, mert mindent elmondtak már Inkább pontosítást kérnek Mörai úrtól, a szerződéses viszonynak az általánosításáról beszélt, tehát a sportesemény szervezetek és a fogadó irodák vagy üzemeltetők között. Mit ért ez, e- ezen a szerződéses kapcsolaton? például pénzügyi újraelosztás, és hogyha igen, akkor milyen formában? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy már próbáltam elmondani, hogy a megállapodás, a szerződéses megállapodások, amelyek jogilag is kötelezőek, alapvetően szükségesek. Mit értünk ez alatt? azt, hogy a sportszervezők is legyen beleszólása a közhatóságok, állami hatóságok ellenőrzése alatt, alatt e, a, e, a fogadásokról. Világosabban megfogalmazom. Úgy tűnik számunkra, hogy szinte hihetetlen, hogy a fogadás üzemeltetők tudnak fogadásokat ajánlani, anélkül, hogy bennünket tájékoztatnának arról, hogy milyen fajta fogadások vannak, milyen kockázatok, milyen összegekről van szó. Tehát az üzemeltetők bizonyos programokat már létrehoztak, ezt világosan meg kell fogalmazni, tehát ez jó irányba mutat, de ugyanakkor nincsen visszajelzés az üzemeltetők részéről rendszeres módon. Tehát fontos, hogy a, szor, a sportesemény szervező és az üzemeltető között, és ez az üzemeltető az tulajdonképpen egy kereskedelmi tevékenységet szervez meg, kapcsolat létrejöhessen anélkül, hogy erre lennének rendelkezések. Franciaországban van egy, vannak modellek, amelyeket alkalmazunk, például az Ausztrál és más országokban lévő modelleket, tehát van egy ö, már kitaposott út, nem itt pénzügyi újraelosztásról van szó, messze nem, de itt a becsületesség, az integritás kérdése merül fel, amely alapvető. Épp ezért az Európai Parlamentnek is azt kellene javasolni, hogy legyenek az összes részes fél között ö, megállapodások. Köszönöm. Uh, um, uh, Nos, szeretném ezt az utolsó ülésszakot végül lezárni Szeretnék köszönetet mondani minden felszólalónak, nagyon sok jó bepillantást nyertünk az ügyek különböző összefüggésébe. Fontos, hogy meggyőződésem, hogy a, a bizottság is szeretne további információkat kapni önöktől, jó lenne, hogy a kapcsolatokat tartanánk. Brinte asszonyt, Bronte asszonyt a bizottság részéről felkérném, aki most ugye a belső piaci főigazgatóság berkein belül ezért a dossziért felelős immár. már Eh, hogy esetleg néhány megjegyzést tegyen az a kapcsolatban, kapcsolatban aztán jelentéstevőnknek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megerősíteni, amit mondott, és pedig, hogy ez a meghallgatás nagyon érdekes volt a bizottság számára is, az Európai Bizottság számára, és figyelembe fogjuk venni, ez, amik itt elhangzottak, az általános eh, eszmecserés során is bizonyos hozzászólások egyben, egyfelé tartottak, és pedig az, hogy a tagállamoknak nagy a feladata a nemzeti rendszereknek a megszervezésében, de a szervezés során találkoznak ugyanazzal a jelenséggel, és pedig, hogy az illegális játékok azok általában a harmadik országokból jönnek. Az internet az új kihívást jelent az Európai Közös, Euró Unió számára, tehát szükséges lesz európai szinten hatékony harcot folytatni ez ellen. A kérdés az, hogy ezt hogyan is tegyük majd meg. A tanácsban is folytatunk vitákat, a tagállamok is szóltak erről, hogy a közigazgatási, közigazgatási együttműködés során ezeket a kérdéseket is megvitassák. A tanács szinten ez is többséget élvez. A kérdés az, hogy az igazgatási együttműködés keretében mit vigyünk bele. Gondolhatunk például arra, hogy a tagállamok közötti együttműködés csak akkor lehetséges, hogyha egyetértünk legalábbis minimálisan arról, hogy milyen fajta információt szeretnének cserélni, és hogy milyen indokok alapján akarják ezeket e, cserélni. Tehát ezért minimum standardokat kellene bevezetni arra, hogy mikor lépjen közbe a szabályozó például a, a, a, a pénzmosás elleni harc az oka, vagy pedig a játékosoknak a megvédése, stb., a fogyasztóknak a megvédése, stb. Tehát ekkor lépne közbe a szabályozó. Tehát ezért látnunk kell, hogy milyen fajta utakat kell választani, nyilvánvalóan reméljük, hogy a sok választ kapunk a kérdéseinkre, és augusztusban elkezdjük ezeket a válaszokat elemezni, azért, hogy ősszel majd jelentést állat, állíthassunk össze erről a nyilvános konzultációról. És végül a bizottság összeállítja a végső következtetéseket, és figyelembe veszi azokat az adatokat és vitákat, amelyeket a különböző helyeken folytattak. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm a részvételét. Várjuk a további együttműködést ebben a fontos anyagban. Most pedig a zárszót átadom előadónknak, akinek szintén szeretném megköszönni hogy megszervezte ezt a nagyon érdekes meghallgatást, és nagyon jó előadókat hívott meg. Köszönöm szépen. Tehát Jürgen Kreutzmann kapja meg a szót. Én is szeretném megköszönni az árnyék előadóknak, hogy javaslatokat tettek egy megbeszélésen, és megpróbáltunk egész Európából szakértőket idehívni, és nem egy országra koncentrálni. Hogyha összefoglalhatnám az igényeiket, az az, hogy az illegális szerencsejáték ellen lépjünk fel, a csalás ellen lépjünk fel, a játékfüggőség ellen kell fellépnünk. Láttuk, hogy Finnország milyen eh, kitűnő módon szabályozta az online szerencsejátékhoz való hozzáférést. Európai szabály nélkül ezeket a dolgokat nem tudjuk megoldani. Azonban létezik a szubszidiaritás elve is, amit tiszteletben kell tartanunk. Nagyon érdekes lesz, hogy mit hozunk ebből ki közösen. Hiszen el tudom képzelni, hogy ezeket a dolgokat a zöld könyv azért nyitva hagyja a jövőben is. Hogyha széles parlamenti többségünk lesz, az összes fontos dologra, akkor a tagállamokra hát nem nyomást gyakorlunk, de együttműködési szándékunkat tudjuk jobban kifejezni. Szerintem mindnyájunknak szívügye, hogy ezt elérjük. Ezen kívül a szubszidiaritás elvét is figyelembe kell tartanunk. A tagállamoknak nem kell itt lépniük, hiszen ez az európai szabályzás európai szintű lenne, és ha nincsenek európai kereteink, akkor nagyon szétaprózódik a szabályozás. Tehát mindenképpen európai szabályra van szükség. De először megvizsgáljuk a szubszidiaritás elvét. Esetleg sikerül a bizottságtól véleményt kérni, és a parlamenttel együtt előre léphetünk. Sáldemóze asszony már bólintott, tehát nyilvánvalóan tovább lépünk azon, amit írt a jelentésében, különben ugyanazt a jelentést lemásolhatnánk. De örülök a hozzászólásoknak is, az ön hozzászólásának is, de az árnyék előadák hozzászólásainak is, és megpróbáljuk Európát továbbvinni ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen, hogy uh, most lekerekítsem. Kreuzmann úr elküldi jövő héten fordításra véleményét. Július 12-én folytatjuk a vitát, július 18 a módosítók benyújtásának határideje, és augusztusban uh, fogjuk azt megbeszélni, szeptemberben szeretnénk szavazni és remélem, hogy eh, a bizottság agendájával is lépést tudunk így tartani, hogy megfelelő választ adjunk a zöld könyvre. Annyi tendő marad, hogy megköszönjem eh, a meghívott vendégeinknek jelenlétüket. Szerintem megérdemelnek egy tapsot. Köszönöm szépen. Holnap kilenckor folytatjuk a szakbizottsági ülést a magyar versenyképességért felelős miniszter lesz a vendégünk, és a magyar elnökség eredményeit szeretné összefoglalni. 10 órától pedig a fogyasztói jogokkal foglalkozunk, és van egy nagyon érdekes meghallgatásunk a vám politikáról, a vám politika jövőjéről, és az biztos, hogy Saldemóze asszony holnap is jelen lesz, hiszen nagyon aktív ezen a téren. Köszönöm szépen, és most mindenkinek egy nagyon kellemes estét kívánok.